Kedves kollégák, megkezdjük a bizottsági ülésünket. Van itt egy programban nem szereplő pont, amiről a koordinátorok döntöttek. Nagyon szigorú leszek, mert igen, szoros a napirendünk, úgyhogy most meg is adom a szót egy delegáció vezetőjének, egy lengyel delegációról van szó, egy percre kapja meg a szót. Tessék. Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok, kollégák! Zseta Gurszkának hívnak. Én a Madárvédelmi Társaságot képviselem Lengyelországban és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az önök ülésén. Én voltam a petíció egyik benyújtója, más lengyel civil szervezetekkel közösen írtunk egy petíciót arról, hogy a Baltikumban folyosókat kell létrehozni a madarak és élelmiszerek élőlények számára. A Natura 2000 programmal összhangban, és az önök támogatásának köszönhetően, a parlamenti képviselőknek köszönhetően, illetve más bizottságok munkájának köszönhetően is sikerült megváltoztatnunk a lengyel kormány döntését, és mint például a elnök félbeszakítja, egy ilyen, és ez, ehhez hasonló helyeket mentettünk meg. Azért jöttem el csak, hogy megköszönjem önöknek azt a támogatást, amelyet önöktől kaptunk. Itt egy fotó arról az érintetlen erdőről, amely végül is nem, változott, nem vált áldozattá. Reméljük, hogy más országokban is sikeres lesznek az ilyen projektek. A Goldman alapítvány Amerikában idén ökológiai Nobel-díjra terjesztett föl minket, sőt meg is kaptam, kaptuk ezt a ökológiai Nobel-díjat San Franciscóban, és ez nagyrészt önöknek is köszönhető, ez egy közös siker. Köszönöm szépen! Köszönjük, nagyon fontos bejelentés volt. Uh, Most pedig rátérünk a napi rendünkre. Merkis képviselő kért uh, ügyvé, ügyrendi felszólalásban szót. Igen. A napi rendel kapcsolatban valóban. És egy személyes bejelentésem is lenne. Szeretnék egy témát a napirendre felvetetni. Megkaphatom ehhez most a szót. Elmondhatom, amit akartam? És a napirendel kapcsolatos gondolatomat is, vagy pedig ez még túl korai? Elnök asszony azt kérdezte, hogy a napi rendel kapcsolatban van-e felvetésünk? A mai napi rendel kapcsolatban? Amennyiben a napirenddel kapcsolatban szeretne felszólalni, akkor az adott napirend tárgyalásakor tegye azt meg. Nem, nem erről van szó. A napirendről szeretnék beszélni, illetve a kampánia ügy kapcsán szeretnék majd egy személyes felszólalást tenni, szeretném, hogyha ez jegyzőkönyvbe kerülne, úgyhogy időt kérek rá. Kezdhetem a napi rendel kapcsolatos kommentárjaimat? Elnök. Merkész képviselő. A kampániával kapcsolatos napi rendi pont a koordinátorok ülésén szerepelt. Erről a kérdésről most először politikai szinten, tehát a frakciókban fogunk beszélni, és aztán majd a koordinátorok ülésén kerül megvitatásra. Tehát a napi rendünkben nincs benne ez a pont, úgyhogy nekem tovább kell mennem a napi rendben. Eléggé le is maradtunk. Tegnap nem sikerült a 10-es, 11-es és 12-es napirendben szereplő petíciókat megvitatnunk. Ne haragudjon! Meg tudnám mondani, hogy személyes nyilatkozatomat mikor tudnám megtenni? Kolléganő, no capítulo... Ne haragudjon, nem értettem a kérdést. Hogyha az a kérdés, hogy a kampányával kapcsolatos napirendi ponthoz szeretne hozzá, nem, nem erről van szó két, dolg, két különböző dolgot mondtam. Egyrészt szerettem volna a kampányáról beszélni, és kettő, ezen felül teljesen különböző dolog az, hogy egy személyes nyilatkozatot szeretnék tenni, és meg tudná -e ezt tenni, hogy a napi rendbe belefoglaljuk az én felszólalásomat. Adesso allora affrontiamo, vedo che David Law uh, diligent... Látom, hogy David Law már nézi is a szabályzatot, és eh, majd megmondja, hogy eh, egy extra napirendi pontot bevezethetünk-e a napirendbe, vagy sem. Attól függ, hogy lesz -e rá idő. Ahogyan David majd kitalálja, hogy mikor tehetjük ezt meg, akkor majd formálisan fogok erről a témáról nyilatkozni. Most azonban a Következő napi rendi pont, a tízes napi rendi pont következik. Dobrinka Pavlova bolgár állampolgár petíciója nincs jelen, úgyhogy rögtön meg is adom a szót Marek Stavinovának a bizottságtól. My colleague Marek Stavinova is not here. I'm, you... Uh, Köszönöm szépen. Johanna Engström a nevem. Mindhárom petícióról egyben szeretnék szólni, a 10, 11-es és 13-asról. A Pavlova, a Ratkova Fitzgerald petíciókról, tehát a 12-esről. Ezek ugyanis nagyon hasonló petíciók. Egyetért elnök azt, hogy megtehetem, hogy együtt nyilatkozom róluk? Köszönöm. Jó. A fogyatékos gyermekekkel kapcsolatos bolgár petícióval kapcsolatban a gyermekotthonokban történt visszaélésekről, amelyről a BBC is beszámolt 2007. szeptemberében. Nos, ezzel többször foglalkoztunk, és többször ö, írásos választ adtunk már egyes részletkérdésekről. Az előző közleményünk óta is foglalkoztatott minket a kompetencia kérdése, és a bolgár hatóságokkal együttműködve azon vagyunk, hogy a fogyatékos gyermekek védelmét biztosítsuk. Ugyanakkor alá szeretném húzni, hogy a gyermekvédelmi feladatok és általában a gyermekvédelmi intézmények fenntartása, ez tagállami feladat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok teljes körülön felelősek azért, hogy ezek a jogok érvényesüljenek, az adott tagállamban. A bizottságnak nincsen tehát közvetlen kompetenciája, és nem avatkozhat be ebben a helyzetben az intézményi gyerekek ügyében, mint ahogy ezt a sajtó hamisan állítja, és különösen nem avatkozhatunk be a családok életébe, hiszen családokban is történt visszaélés. Ugyanakkor a bizottság mégsem teljesen indiferens ezekkel a problémákkal szemben, és amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, és hogy a gyermekek védelme javuljon ezekben az intézményekben és családokban. Előző közleményünkben már leírtuk azokat az intézkedéseket, amelyeket általában tettünk, tanulmányt végeztettünk a független tanulmány írók által, rámutattunk a bevált gyakorlatok cserének fontosságára, bizonyos intézkedések szükségesére, és adhok bizottságot hozott létre Spidla biztos úr 2009. februárjában, amely jelentést készített 2009. szeptemberére, és ebben azzal foglalkozik a bizottság, hogy hogyan lehet segíteni a közösségi normákra való átállását egyes tagállami intézményeknek. Több ajánlást fogalmaz meg ez a szöveg, ezek közül az egyik az aláírásra és a ratifikációra vonatkozik, hogy az ENSZ konvenció aláírása után mit kell tenni a fogyatékosokkal kapcsolatban. Ugye Bulgária aláírta ezt az egyezményt. Ami pedig a konkrét intézkedéseket illeti, hogy amiket eddig tettünk, és Bulgária tett, a bizottság folyamatos egyeztetést folytat az intézményi ellátás reformjával kapcsolatban, és támogatjuk Bulgáriát abban, hogy hosszú távú stratégiát, politikai konszenzus alapuló stratégiát alakítson ki. Több bolgár kezdeményezés már elindult az előző közlemény után. Miután alaposan értékeltük, megvizsgáltuk a helyzetet, a bolgár kormány nemrégiben lépéseket tett, hogy felgyorsítsa a reformokat, és több nagy intézményt érint ez, például a Smoglinoit is. Miután megadtuk utolsó írásbeli válaszunkat, azóta kialakított a kormány egy cselekvési tervet, amely 10-15 éves programot tartalmaz az ezen intézmények teljes körű átállítása érdekében. Ezt a cselekvési tervet hamarosan el fogják fogadni, valószínűleg néhány héten belül a, a bolgár minisztertanácsban. Egy másik eszköz, amelyel a bizottság élt annak érdekében, hogy támogassa a változásokat, ez nyilván a pénzügyi támogatás, a strukturális alapokból sikerült elkülöníteni pénzeket, és a korábbiak mellett még egy új kezdeményezést is megfogalmaztunk, amelynek az a címe, hogy egyetlen egy gyerek sem maradhat ki ebből a programból. A DJ Employment és a DJ Regio, reg, régió együttműködésében valósul meg, és az adhok szakem, szakértői biz, Spidla biztos által létrehívott bizottság közös kezdeményezésre, de ez még csak nem régiben indult el. Jelenleg a screening tart, tehát átvizsgálják ezek a szakmai szervezetek, hogy egyáltalán melyek azok a jogi szabályok, amelyeket át kell alakítani. 150 helyi orvos terapeuta bevonásával zajlik a screening, és a kiegészítő szolgáltatások, szolgáltatók, az új típusú családgondozásos szakemberek is bevonódnak, és a regionális alapból kapnak ehhez támogatást. Sőt, van egy új európai fogyatékos ügyi stratégia, amelyet hamarosan november közepén el fogunk fogadni. Ennek a keretén belül a bizottság strukturális pénzeket tud biztosítani a intézményi ellátás reformjához. Utolsó megjegyzésem. Ha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet a 2007-es mogilinai helyzettel, tény, hogy ezt a rossz intézményt bezárták, 2009. október 1-től ezeket a gyerekeket elhelyezték, 75 ilyen gyerek volt, akikről a BBC is beszámolt. Ezeket a UNICEF vizsgálata után új helyeken helyezték el, illetve megkérdezték a szülőket, hogy esetleg újra magukhoz akarják venni a gyerekeket. Kis családi típusú, kisházas elhelyezést kaptak többségileg ezek a gyerekek, több mint 60 gyerek. Tehát történt elmozdulás a súlyos korábbi helyzethez képest, a bolgár hatóságok és a bizottság közös döntése az tehát most is javaslata, hogy zárjuk le ezt a petíciót. No. Ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Nem? Akkor köszönöm szépen a bizottság képviselőjének felszólalását, és ezt a három petíciót nyitva hagyjuk. Ah, Nem, bocsánat, helyesbít az elnök. Ezek szerint a javaslat úgy szólt, hogy zárjuk le ezt a három petíciót. Egyetértünk ezzel? Jó. Akkor sikerült a tegnapi napirendi pontokat lezárnunk. Úgyhogy most a mai napirendi pontjaink következnek. A koordinátorok ülését lezártuk, ott különböző gondolatokkal foglalkoztunk, ezeket most röviden felsorolnám. Egyrészt Pálya Déli képviselő egy indítványjal élt, mi szerint a biztosok, illetve a az Európai Parlament elnökek értekezleteinek közös ülése, amelyben Pália déli képviselő jelen volt. És olyan témában felszólalt, amely a mi napirendi pontjaink között is szerepel, a dokumentumokhoz való hozzáférés lett volna ez a kérdés, de nem kapott szót. Éppen ezért az elnökök konferenciájának írni fogunk, ugyanis nekünk petíciós szakbizottságként is jogunk van ahhoz, hogy a többi szakbizottsághoz egyelő, vagy velük egyelő elbírálást, elbánást kapjunk. Ezen kívül a kampányai tényfeltáró bizottsági küldet kiküldetés. A koordinátorok úgy, úgy döntöttek, hogy az Európai Parlament elé terjesztik környezetvédelmi jogszabály sértések, illetve szemét gazdálkodással kapcsolatos jogsértések címen ezt a témát a plenáris elé fogjuk terjeszteni a Környezetvédelmi Szakbizottsággal közösen. Azután az Edinborói Parlamentbe fogunk látogatni decemberben. Várjuk a részletes programot a titkárságtól. Minden esetre a koordinátorok a skót látogatást jóvá hagyták. Hármas pont. romániai tulajdonjogi kérdések más országokra is vonatkozik. Nos, itt úgy döntöttünk, hogy lezárjuk az összes petíciót. Román volt tulajdonos állampolgárok petícióit lezárjuk, ugyanakkor nyitva hagyjuk a bérlők petícióit, ugyanis itt még a román államelnöknek is választ kell adnia. Tehát a koordinátorok úgy döntöttek, hogy megvárjuk a román államelnök levélben elküldött válaszát ezekre a petíciókra, és addig nyitva hagyjuk őket. Azután a 665 2006-os Paradiasis úr petíciója, ezt a közös parlamenti, ezt a vegyes parlamenti bizottsághoz fogjuk utalni. Így döntöttek ugyanis a koordinátorok. Azután meghallgatások, úgy döntöttünk, hogy a következő, napi, a következő koordinátorok ülésén fogjuk ennek a pontnak a definícióját megejteni. Szerettük volna ugyanis ennek a meghallgatásnak a címét, illetve a pontos időpontját kitalálni korábban. Aztán Leide Kostas ügy, ez egy spanyol törvény. Nos, hát itt csak néhány nappal ezelőtt kaptunk választ a jogi szolgálattól. Angolul megkaptuk a választ, de a kollégáknak még nem volt ideje elolvasnia, úgyhogy el fogjuk ezt küldeni az összes munkanyelven mindenkinek, és a következő ülésen fogunk erről beszélni. Aztán a 473 per 2008-as Klein petíció, ezzel kapcsolatban egy szóbeli kérdést kívántunk feltenni a plenáris ülésem, miután Dalli biztos nem adott választ eddig. A koordinátorok Elfogadták, jóvá hagyták tehát a szóbeli kérdés megfogalmazását, amelyet majd a szakbizottság nevében fogunk feltenni. Aztán Equitable Life nyomon követése. Szeretnénk a következő decemberi ülősünkre halasztani ezt a témakört. Sikerült előrelépni ebben a témában, illetve az úgynevezett non amelyek sajnos nagyon nehezítik a munkánkat, végre a DG Presidency azt kommunikálta felénk, hogy miután most felvettek több munkatársat, ezért majd a non petitionökkel ők fognak foglalkozni, hogy a mi petíciós bizottságunk a valós petíciós ügyekkel tudjon foglalkozni. Nos hát ezzel a ponttal kapcsolatban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a következő ülésen ismét visszatérünk erre a kérdésre, hogy akkor egy formális és működőképes megoldást javasoljunk. És végül elfogadtuk a PETI szakbizottság új 2011-re vonatkozó ütemtervét, munkatervét, úgyhogy most meg is adom két, szó, két percen Merkis asszonynak a szót, aki ezzel kapcsolatban kíván felszólalni. I would not like... Nem. Nem ezzel kapcsolatban szeretnék személyes nyilatkozatot tenni. Először a napi rendel kapcsolatban szeretnék nyilatkozni, és aztán. A kérdésem a napi rendel kapcsolatban az, hogy a plenárisra készítendő jelentésünkkel mi lesz, és hogy mit döntöttek a koordinátorok ebben az ügyben, és szeretném tudni, hogy mi lesz a javasolt jelentés pontos címe. És ha erre választ kapok, utána szeretnék személyes nyilatkozatot tenni. Ho letto quello che è stato deciso. Elolvastam azt, amit a koordinátorok döntöttek. Ezt egyszerűen csak felolvastam. Is the title of the proposed report. And, uh, uh... A javasolt jelentés címét szeretném megtudni, hogy milyen címen fog bekerülni a plenáris elé. Mert eredetileg is azt terveztük, hogy ö, Olaszországot példaképpen állítjuk majd föl, hogy a hulladékkezeléssel küzdködő régiókat hogyan lehet kezelni és szeretném tudni, hogy bekerült-e a javaslatba ez a példaértékűség, hogy más régiókra vonatkozóan is ö, megfogalmazódik ez. Így, pontosan úgy, ahogyan azt az előbb elolvastam, ebből a jelentésből kiindulva a koordinátorok, de egyébként a bizottság is úgy döntöttek, hogy a plenáris ülés elé visszük azt a jelentést, amely általános értelemben foglalkozik a hulladékkezeléssel kapcsolatos európai irányelvek nem megfelelő végrehajtásáról. Most ezzel nem szeretnék tovább foglalkozni. Kérem, mondja el akkor a nyilatkozatát. Cseh. Elnök asszony ha ezt a jelentést plenáris elé visszük, akkor azt szeretném kérdezni, hogy Olaszország, Görögország, Írország, Spanyolország említése benne lesz-e a, cél, a címben? Però, kollega, non Igen, ez így lesz, mindezek az országok említést kapnak, de kérem, hogy ne mondjunk egymásnak ellent, végre zárjuk le ezt az ügyet, így döntöttünk, kész. Hogyha ezzel kapcsolatban nyilatkozatot kíván tenni, akkor azt mondja itt el, de aztán szeretném végre folytatni a napi rendet. Madam Chair, I'm not clash... Elnök asszony, én nem az asztalt verem itt, csak nyugodtan azt kérem, hogy olvassa föl nekünk a jelentés végleges címét. Cattiva un'incorretta applicazione. A az Európai Uniós országokban a hulladékkezeléssel, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos irányelvek nem megfelelő végrehajtása. Akkor azt szeretném javasolni, hogy ahogy javasoltuk is eredetileg, és döntöttünk is erről már előzetesen, hogy szerepeljen a címben Olaszország explicit módon, és az is, hogy Olaszország, Görögország, Franciaország, Spanyolország és Írország vonatkozásában. Kollega Iturgáis, io ti parola, però non possiamo... Megadom a szót neked is, kedves kolléga, de végre le kéne zárni ezt a napi rendi pontot. Gracias, señora presidenta. Talvez para aclarar. Köszönöm szépen. Nos, hát én szerettem volna Merkész asszonynak néhány szóval pontosítani a helyzetet. Valóban így döntött a koordinátorok ülése. Az előző cím az ön által említett volt, azonban a koordinátorok hozzájárultak ahhoz, hogy megváltoztassuk a címet, És Posztináró úr is, eh, az ön frakciójának koordinátora, szintén támogatta az új címet. A elnökasszony által felolvasott új címet. A szocialisták és a néppárt eh, többsége egyetért ezzel eh, a változtatással, és ezért megváltoztattuk végül is ezt a címet. Úgyhogy önnek talán a frakcióján belül kellett volna ezzel a témával foglalkoznia. Ugyanis az ön frakciójának koordinátora is benne volt ebben a többségben. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Then, uh, may I, uh, uh, uh Akkor Köszönöm, hogy tisztázták ezt számomra. Ezzel együtt továbbra is javasolni szeretném, mivel a kampányai helyzet mutatja, hogy ez egy sürgős téma, hogy jó, akkor az országnevek ne szerepeljenek a címben, de Olaszországhoz ragaszkodom. Olaszország kihagyását nem hagyom jóvá, tegyük bele legalább Olaszországot, mint példát a címbe, mielőtt a szöveg a plenáris elé kerül. Erről szabad most beszélni? Eh, questa è una proposta che può essere formulata attraverso... Igen, ezt a javaslatot a koordinátoron keresztül kérem, hogy eh, fogalmazza meg. Most azonban a koordinátorok már döntöttek egy címről. Ez az egyetlen dolog, ami most jelenleg biztosnak tűnik. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kérem, hogy a koordinátorához forduljon. Most pedig szeretnék végre a következő napi rendi pontra rátérni, mert eléggé le vagyunk maradva. Elnök asszony, elnök asszony, többen is jelentkeznek. Hogyha újra megnyitjuk ezt a vitát, akkor Viland képviselő kérte a szót először. Also ich muss ein gewisses... Nem értem már megint fél órát elcsináltunk valami jelentéktelen részlettel, és több százan várják a petícióik megvitatását. Tapasztalatom az, és egy ideje már dolgozom ebben a bizottságban, hogyha egyes képviselők hirtelen megjelennek itt, és az egész napirendet át akarják alakítani, és pártpolitizálnak itt, az elfogadhatatlan. Vannak szabályaink, az a szabály, hogy a koordinátorok, ha valamiben döntés kompetensek, akkor dönthetnek, és döntenek is, és ezt utólag nem lehet egyéni igények alapján megváltoztatni. Ha valaki ö, meg akarja támadni a koordinátorok döntését, akkor erről szavazni kell. Bárki kérhet ilyen szavazást, de nem az ülés napirendjét megzavarva. Ha formálisan szavazást kér a kolléganő, akkor ezt a következő ülésen lehet megérteni, egyébként pedig a koordinátorok döntése érvényes, és erről itt nem lehet vitát kezdeményezni. A kollega just to say that for me Számomra nagyon nehéz egy olyan környezetben dolgozni, ahol hangulag döntünk, egy jelentésre, ez egy fontos jelentés, óriási munka van mögöttünk, a delegáció elutazott, illetve ellátogatott a helyszínre, és aztán kiderül, hogy mindez okafogyottá válik. Az ilyen feltételek mellett nagyon nehéz a munka legközelebb akkor újból szavaznunk kell, vagy valami más csinálni. Engem leszavaztak, hiszen uh, nem volt mindez összhangban azzal, amit egyébként annak idején a jelentés kapcsán uh, megállapítottunk. Collega, sto facendo un'eccezione perché è la quinta volta. Csak azért teszek különbséget, mert most már ötödször kíván hozzászólni, kolléga. Thank you. Köszönöm. Uh, uh, Múlt héten azt láttuk, hogy új sürgősséggel kezelendő hulladékügyi probléma adódott kampányában. És ez a jelentés, amit most éppen tárgyalunk, ennek a jelentésnek a kapcsán elnök asszony ön is megnyilvánult úgy, hogy egyes képviselők csak a saját köldöküket nézik, és nem tesznek semmit, és le ö, nyomta az olasz kollégák ö, javaslatát. Újra szeretném tisztelettel megkérni önt, a bizottságot, a parlamentet, hogy térjünk vissza az elnökasszony is által is korábban már támogatott javaslathoz. Na, uh, kollega... Uh, ok. Ne haragudjon, Aukán asszony. Ezeket a megfogalmazott problémákat tudomásul vettem, azonban a jegyzőkönyvben semmi sincsen olyan, ami az elnökség pártatlanságát aláásná. Azonban most már ennek a témakörnek nem adhatok több időt, mert akkor valóban a pártatlanság sérülne. Megmillen képviselő? Nem tudom, hogy ezt a pontot akkor ezzel lezártuk. E, ami a koordinátorok döntését illeti, Perodais úr petícióját, illetve ezt a megfelelő delegációhoz küldtük el, és szeretnék biztosítékot kapni arra, elnök asszony, hogy nem zártuk le a petíciót ezzel még. Tehát akkor köszönöm szépen, nem zártuk le a petíciót. Sullo stesso punto, collega De Brun. De Brun képviselő ugyanezzel a rendel kapcsolatban? Nem, korábbi napirendi pont. Ugye ön azt mondta, hogy az elnöki pártatlanság fontos, de azt kell, hogy mondjam, hogy a megszó, megszövegezés egyáltalán nem volt pártatlan, sőt, sokkolt engem. Uh, Úgyhogy ilyen értelemben a pártatlanság a kérdéssel kapcsolatban nem helyes megfogalmazás. Szerintem nem jó bárkivel kapcsolatban ilyen nyelvezetet használni parlamenti képviselővel kapcsolatban, mert ez egyébként a Peti Szakbizottság tagjainak méltóságát ássa alá. Sono d'accordo, se non si Egyetértek ezzel, amennyiben olyan témakörök merülnek fel, amelyek ennek a szakbizottságnak a pártatlanságát vagy harmadik személyű hozzáállását aláássa. A delegált tag, aki egy misszión vesz részt, mindig kizárólag személyes véleményét mondhatja el, és nem a parlament nevében beszélhet de Brun képviselő egy eléggé pártos jegyzőkönyvet kapott, és valóban én is azt mondtam, hogy igen, a kolléga személyesen elmondhatja véleményét, Merkis képviselő azt mondta, hogy nem, én az egész parlament nevében beszélek, de ez nem helyes. Azért mondtam azt, hogy a parlament nevében nem mondhatja el véleményét, Úgyhogy, ha itt ügyrendi kérdés van, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelő helyen említsük ezt meg. Azonban most itt, ezen a helyszínen már nem húzhatjuk tovább az időt, hiszen itt vannak olyan állampolgárok, akik petícióikat szeretnék bemutatni, és várnak. De kérem, hogy korrekt módon járjunk el, és önök a parlament elnökéhez forduljanak írásba az ilyen típusú pártatlanság ügyekben. Nagyon szépen kérem, Auken képviselő, időt vesztegetünk, és nem fogunk tudni az igazi petíciókkal foglalkozni. Kérem, hogy írásba nyújtsa be most már véleményeit, és Macmillan képviselő kérdésére pedig azt válaszolom, hogy nincs lezárva a petíció. Következő napirendi pontunk a módosított napirendben a 20-as napirendi pont, osztrák Daműz petíció, tényfeltáró látogatás. Villant képviselő kapja meg a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. engedjék meg, miután eh, itt van a parlament elnökségéből is egy képviselő, hogy eh, külön említsem meg eh, a delegációt. A petíció 2007-es, és hogyha ezt a mércét használjuk, akkor nagyon le vagyunk maradva. Ezt a petíciót korábban kellett volna feldolgozni, 2008-ban nem tudtunk volna látogatást tenni, addigra az anyagok még nem eh, készültek el, egy sí eh, területről van szó, van szó. 2009-ben választások előtt állt Ausztria, a látogatásra nyáron kerül szort, sor. Nem volt lehetőség arra, hogy április, május, június, július, júliusban 2009-ben, hogy ezt a látogatást megtegyük. Tehát ez egy sí terület, de vannak sokkal uh, sürgősebb uh, petíciók, ahol életekről van szó, és nem fogadható el az, hogy a petíciós szakbizottság egy választási évben, Ausztria esetében március és szeptember között semmit nem tehet. Én kérem a szakbizottság elnökét, hogy uh, hasson rá arra, hogy ezek a szab- szabályok megváltozhassanak, és nagyon örülnék annak, hogyha Macmillan Scott kolléga, a bíró képviseletében szintén nyilatkozna, hiszen ő rendszeresen részt vesz a petíciós szakbizottság ülésein. Van egy másik megjegyzésem is. A koordinátoroknak is sürgősen foglalkozniuk kéne azzal a kérdéssel, hogy hány kollégának kell részt vennie az információs utazásokon. Én rosszul éreztem magam, hogy egyetlen tagja voltam a delegációnak, és Lichtenberger asszony volt egy másik osztrák kolléga, aki még részt vett ebben. Minden szakbizottságban vannak úgymond pozitív dolgok, meg kellemesebb, kellemesebbek és kellemetlenebbek. Mert hogyha a sajtó jelen van, akkor vannak olyan képviselők, akik részt vesznek az információs utazáson, és más kevésbé feltűnő delegációk esetében ez nem igaz. Tehát a képviselőket kényszeríteni kell arra, hogyha úgy döntünk, hogy információs utazást valósítunk meg, akkor igenis jöjjenek el, és ne csak akkor, hogyha a sajtó is jelen van. És legyen büntető rendszer, úgymond büntessük meg azokat, akik nem így tesznek, és döntsük el azt, hogy hány embert lehet, kell, illetve lehet elküldeni egy információs utazás keretében. Ez egy átmeneti jelentés, és Lichtenberger asszonynal egyetértünk az ügy kapcsán. Tehát nem érzékeljük azt, hogy a hatóságok a helyszínen súlyos hibákat vétettek volna. Itt arról van szó, hogy a számításoknál a 20 hektáros határt átlépték-e, avagy sem. És éppen ezért a válasz a kérdésre mi szerint kell-e hatástanulmányt, környezeti hatástanulmányt készíteni, vagy nem, ezt tisztázni kell. Ausztriában 20 hektárról 10 hektárra csökkentették ezt a küszöböt, tehát egy régi jogalappal van dolgunk. Korábban elmagyaráztam azt, hogy véleményem szerint azok a hibák, amelyeket a hatóságok a helyszínen vétettek, négyzetméter határon belül működnek, illetve találhatóak, és nem hektárnyi hibáról van szó. Meg szeretném kérdezni ezt, hogy hatóságoktól megkérhetnénk -e azt a helyszínen, hogy máshogy tekintsék a dolgokat, mint eddig, és a jogalapot is. Tehát a 20 hektár átlépése nem tisztázott. A hatóságok benyújtanak majd listákat, és a petíció benyújtói pedig lehetőséget kapnak arra, hogy szintén értékeik ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy vitára még szükség lesz, általában annál a kérdésnél, hogy mely előírásokat kell betartani a környezeti hatástanulmánynál, ezek még időszerűek -e, ezek a szabályok, illetve a tagországok ezeket hogyan valósítják meg. Alapvetően arról a kérdésről van szó, hogy egy sí területet teljes területével bele kell-e számítani a területszámításba. Az osztrák judikatúra azt mondja ki, hogy csak azokat a sí területeket számítják bele a hatástanulmányról szóló döntésnél, ahol az építés során megváltozott a terület. A másik szabályozásban pedig az áll, hogy minden ide tartozik, ami a területen található. Én azt gondolom, hogy egy olyan terület, amelyet sípályaként használnak, természeténél fogva mínuszt kap, de ami a növényzetet illeti, ezt kevésbé lehet hasznosítani. Éppen ezért nem értem, hogy egy új sípáját, anélkül, hogy eh, a területet magát megváltoztathatnánk, miért nem számítjuk ezt bele a környezeti hatástanulmányba? Azt is mondhatom, hogy mondjuk 50-en használják napközben eh, a, sípáját, utána készül egy új sílift, és utána pedig naponta 2000-en eh, használják a sípáját. Ez jelentős mértékben megváltoztatja a növényzetet és állatvilágot, ez a szintű növekedés. Tehát eh, itt a környezetvédelmi hatás tanulmányba mindezt be kell számítani. Itt két kérdésről van szó, és azt gondolom, hogy itt a bizottságtól is szükségünk van segítségre. Arról a kérdésről van szó, hogy milyen hosszú az a határidő, itt 5 év, ahol a projektnek egy részeit beszámítom a hatástanulmányba, azért, hogy kiderítsem, hogy a 20 eh, hektárt vagy a 10 hektárt átlépték-e. Tehát egyszerűs, egyszerűen fogalmazva, milyen eh, nagyok lehetnek a szalámi szeletei, annak a meghatározásánál, hogy a környezet érintette vagy nem. Hát ez időben mérve mit is jelent. Ez az egyik. Inwieweit lassen wir es zu, Das Vorhaben... És elismerjük, hogy nem csak időben kell kiterjeszteni ezt, hanem jogi értelemben is a különböző építési szerződések tükrében. Tehát részben jogi módosításokra is szükség van, és ezeket már el is kezdte a az osztrák jogalkotó. Tehát szélesebb látásmódra van szükség, és másodszorban pedig az egyik kérdés az, hogy mennyire eh, hagyjuk, hogy térben, időben és jogilag kiterjedjen a dolog, másodszorban pedig hogy végül is a bizottság majd hogy dönt, hogy a tagállamoknak itt mennyi a kompetenciája a tekintetben, hogy egy-egy ilyen projektnek mik a közvetlen kihatásai. És egy sílesikló sípája szerintem nem európai jog alá tartozó kérdés, illetve hát van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt, hogy nem az egyik országban nagyon szigorú a szabályozás, másikban meg nincs is erre vonatkozó szabályozás. Tehát itt politikai döntésre van szükség, hogy a bizottság hajlandó-e, akar-e a tagállami szabályozásba bele nyúlni, vagy pedig egy meglévő irányelv alapján is lehet megváltoztatni a helyzetet. Nem hiszem, hogy a hatóságoknak, a helyi hatóságoknak nagy bűne van, és ha van is valami bűnük, akkor Szerintem itt a nagyságrendtől függővé kell tenni, hogy szabad ebbe beleszólni, a 20 hektáros határ legyen a határ. Az irányelv alkalmazásában az osztrák törvényhozó szerintem jól alkalmazza az európai jogot. A bizottságtól szeretném kérdezni, hogy ezzel egyet tud-e érteni, vagy sem. Mert a Faralbegi látogatás után én ezt a tanulságot vontam le magamnak. Köszönöm szépen, Wieland képviselő. Most megkapja a szót a bizottság képviselője, Marian Müller. Sí, la parola Müller. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt a feltett három kérdésre válaszolnék, fontos leszögezni, hogy a környezeti hatós tanulmányról szóló irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy maguk definiálják azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldöntik, hogy egy projektum környezeti hatástanulmány kötelezettség alá esik-e vagy sem. Amikor a panaszt ö, megkapta a bizottság, és a petíciót a parlament is megkapta, akkor a jogalkotás ennyit mondott ki, illetve azt, hogy csak a a terület mérete lehet, mint kritérium, tehát a tagállam a terület mérete alapján határozhatja meg, hogy szükség van-e környezeti hatástanulmányra, és ez kötelező-e. A bizottságnak itt valóban problémája adódott, mert az irányel világosan lefekteti azokat a kritériumokat, amelyeket alkalmazni kell, illetve amelyeket a tagállamok határozhatnak meg. Ugye főleg a terület méretéről van szó, de a, a, a hely földrajzi fekvésétől is ezt lehet tenni. A bizottság fölvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal, és a vita során az osztrák jogalkotó jogalkotást megváltoztatták, a jogot módosították, tehát nem csak a terület mérettétől lehet függővé tenni a hatástanulmány kötelezőségét, hanem más kritériumokat is meghatározott az osztrák jogalkotó. Ezzel azonban, ezzel tehát egy jogi akadály elhárult. Ami a konkrét esetet illeti, miután módosították az osztrák törvényt, a projektért felelős építető jelentős változtatásokat eszközölt a projekten, először is csökkentette a terület méretét, illetve a projekt méretét, és egyéb intézkedéseket is hozott annak érdekében, hogy javítsa a környezet állapotát miután elvégezték a munkálatokat, tehát helyreállítási kötelezettséget vállalt. Az osztrák hatóságok ezután most újra meg kell, hogy vizsgálják a helyzetet, hogy szükség van-e ezek után mégis környezeti hatástanulmányra, mert ugye azóta már nem csak a projekt mérete, hanem más kritériumoknak is teljesülnie kell ahhoz, hogy környezeti hatástanulmányra van szükség, van-e szükség, hogy milyen zajt bocsát ki egy ilyen létesítmény, milyen hulladék kibocsátása van. Az osztrák hatóságok elvégezték az új vizsgálatot, és a kritériumok alapján, az új kritériumok alapján megalapították, hogy nem szükséges új környezeti hatástanulmány, mert a környezetre gyakorolt hatás nem annyira jelentős. Ez volt az osztrák hatóságok döntése, tehát a megváltozott joganyag alapján. És most az önkérdésére visszatérve, hogy milyen időszak vehető számításba, illetve hogy hány hektárnál húzzuk meg a határt. Az irányelv sem időben, sem térben nem határoz meg határokat. Én nem mondhatom ez alapján adhok, hogy most bizonyos évek, számú évre van szükség. Ez mindig tagállami interpretációs kérdés, és a tagállam felelőssége, hogy az adott helyzetet megítélje, értékelje, erre nem lehet általánosságban válaszolni, nem lehet megmondani, hogy hány évre van szükség. És ugyanez a hozzáállásunk a második kérdésére vonatkozóan is, vagyis a tekintetben, hogy a tagállamok nagy projekteket feldarabolhatnak-e, csak annak érdekében, hogy utána ne kelljen környezeti hatástanulmányt íratni. Így kikerülvén a szabályozást. Itt is azt kell, hogy mondjam, ez nyilván tilos, tehát egy koherens nagy projektet, amely támogatást kapott utólag feldarabolni, csak azért, hogy ne kelljen utána a környezeti hatástanulmányt iratni. Ez így illegális. De ezt is esetenként kell megítélni, hogy valóban történt-e ilyen jellegű visszaélés az adott projekt kapcsán, és ebben a konkrét esetben a bizottság az információi alapján nem tudott megállapítani ilyen visszaélést, tehát ez nem egy ilyen projekt, amelynél ez a probléma felmerülne. És a harmadik kérdésére válaszolva pedig, hogy a projektek feldarabolása időben lehetséges-e, nem csak térben tehát hogy több fázisban valósítanak meg egy nagy projektet, megint csak ez sincs összhangban a, az irányelvvel, de itt is helyi bizonyítékok, helyi adatok alapján lehet csak eldönteni, hogy történt ilyen visszaélés. A jelenlegi helyzetben a bizottság nem rendelkezik olyan adatokkal, amely alapján ezt megállapíthatná. Tehát pillanatnyilag, miután megváltozott az osztrák jogszabály, és a projektet is megváltoztatták, és kiegészítő intézkedéseket hoztak az építetők és a hatóságok a környezet helyreállítása érdekében. Ez összességében egy tíz éves projektum, és vállalta az építető, hogy környezeti helyreállítást végez. Ezek után a bizottság úgy gondolja, hogy az osztrák hatóságok nem követtek el európai jogsértés, nem bizonyítható, hogy az európai irányelvet rosszul alkalmazták volna a hatástanulmány kötelezősége tekintetében. A kollega Vélen. Vélen képviselő. Ja. Köszönöm szépen. Amit a bizottság mondott, azzal egyet tudok érteni, esetenkénti vizsgálatra van szükség. A szétválasztás, és azt gondolom, hogy ez az, amit az osztrák törvények kimondanak, e, idézek, a sí területeknél a számítások, illetve az ide vonatkozó szabályozások e, azzal a kitétellel kell, hogy alkalmazásra kerüljenek, hogy azok a kapacitások, amelyeket az elmúlt öt évben engedélyeztek, beleértve a kibővített kapacitást figyelembe vételre kell, hogy kerüljenek. Tehát 5 évnél ex post tekintetre, illetve hozzáállásra van szükség. Ez részemről rendben van. Egyébként a teljes projektről van szó, tehát az 5 év ez nagyjából rendben van. Nem tudom, hogy más országok más szabályozásokat alkalmaznak-e. Egy német esetre is sor került. biodízel üzemeket felosztottak jogi szempontból, és azt gondolom, hogy ez mindennapi probléma, hogy az Európai Unióban úgymond eh, kreatív a megformálás. A bizottságnak fontos lenne tisztáznia azt, hogy eh, mennyiben van szó itt tömeges előfordulásról, vagy egyéni esetekről. A kérdésem következő része, és erre a bizottság még nem válaszolt. A sí területeket ebbe a beszámításba kell venni, 20 vagy 10 hektár esetében ezeket be kell -e számítani, vagy nem? Az osztrák törvény értelmében a sí területek kiterjesztésénél kötélpályák létrehozásánál, az emberek szállítására is használatosak, illetve a sí területek létrehozására, hogyha ezzel egy terület felhasználás kapcsolódik össze, mégpedig úgy, hogy a terület megváltozik. Tehát minden uh, új terület esetében, ahol nem módosul a domb vagy a hegyoldal, úgy ezeket nem számítják be. És hogyha 100 hektár új síterületen van, akkor ezeket nem szabad beszámítani. De hogyha csak 20 et számítom bele ennek, tehát hogy a 100 hektárból 20%-ot, akkor ezzel a természet már sérül. A sí, síelők használják. És ezzel a virtuális beszámítással a 20 hektár esetében a környezeti szempontból vállalható dolog fölé kerülne. És nem tudom, hogy az osztrák eh, törvény illeszkedik-e az irányelvhez. Ez érdekel engem. Például Svájcban mi történik, Németországban mi történik, Franciaországban mi a helyzet, vagy Olaszországban. Amennyiben a határt átlépik oly tekintetben, hogy ez környezetvédelmileg már nem vállalható, illetve szükség van-e fellépésre az irányelv miatt. És itt az ENVIT, a Környezetvédelmi Szakbizottságot kell, hogy megkérjük arra, hogy készítsen egy jelentést. Kedves Villand kolléga, köszönöm szépen a munkáját, hogy ellátogatott a helyszínre, annak ellenére, hogy annyi probléma volt. Úgyhogy az első eszmecsere után úgy látom, hogy mások nem kívántak ehhez a petícióhoz hozzászólni, tehát várjuk az írott dokumentumot, ahol majd azokat a pontokat pontosabban megfogalmazzuk, amelyekre ön is utalt, és majd megpróbáljuk a bizottsággal a párbeszédet elmélyíteni. Visszatérek az utolsó kérdésemre. Lichtenberger kolléganővel együtt teljesen egyetértünk azzal, hogy a bizottságtól választ várunk. Ma még erre nem várok választ, de majd addigra, amire elkészül a végső jelentés, kérem, hogy bizottság készüljön fel a válaszra. Igen, pontosan ezt mondtam én is. Így aztán a dokumentum, amikor írásos formában is megjelenik, akkor majd a bizottság válaszait is megvitatjuk. És így aztán a petíciós bizottság más tagjai is elmondhatják véleményüket, akár szavazás formájában. Most pedig Hankis Ágnesnek adom meg a szót, a 19-es napi rendőrponttal. Bosszinár úr, esetleg a felszólalását hangkisasszony után megtenné, mert neki el kell mennie. Úgyhogy kérem, hogy először az ő napirendi pontjét, pontját tárgyaljuk, jó? Sí. Grazie. Okay. Thank Mrs. President. Uh, dear colleagues. Elnök asszony, kedves kollégák! Mint ahogy tudják, három héttel ezelőtt bemutattam a véleményemet részletesen, tehát nem szeretném magamat megismételni mivel önök mind eh, megkapták a véleménytervezetet írásban, egyelőre néhány eh, szót szeretnék mondani az elmúlt alkalommal megemlített eh, pontokról. Az Európai Ombudsman Diamandouros úr találkozott velünk, és elmondta a véleményét, ő kritizálta ezt az anyagot, és elmondta, hogy ez egy visszalépés a bizottság javaslata, ami az átláthatóságot, a részvételt és a jó kormányzást illeti. Ezzel egy időben konstruktív iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy hogyan kerüljük ki a jelenlegi zsákutcát. A bizottság késésben van a válaszadást illetően. A bizottság bevallotta azt, hogy csúszásban vannak, és további adatok begyűjtésére van szükség. A jó kormányzás és az átláthatóság nagyon fontos, hogy az új szabályozás középpontjában álljanak, illetve meg kell védenünk az egyének adatait. A cél az, hogy sikerüljön megfelelő egyensúlyt találni a különböző szabályozások között. A 2001-es 1049-es irányelvről van szó. A Bajor Láger esetben az Európai Bíróság kimondta azt, hogy a személyes adatokat csak akkor lehet továbbítani, hogyha a kézbe vevő bebizonyította azt, hogy ezekre az adatokra szüksége van. A kérvény benyújtása előtt alá kell tudni támasztani azt, hogy a személyes adatokra feltétlenül szükség van. Az intézmények megtagadhatják eh, egy adott dokumentumhoz való hozzáférést, ez azonban az egyének integritását, eh, magánszérehoz való jogát eh, alááshatja. A személyes adatokkal kapcsolatban szintén aggályok merültek fel. A Vajor Láger esetben született ítélet arra kérte a parlamentet, hogy az új jogalkotás során vegye figyelembe ezeket az aspektusokat. Biztos vagyok abban, hogy ezzel mindenki egyetért. Az ombudsmant hallgatva arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy minden érintett fél, jó magamat is beleértve, a következőkben egyetértenek. Először is az európai intézmények tisztviselőjének informálására van szükség, ami a dokumentekhez való hozzáférést illeti egy etikai kódex kidolgozására, proaktív intézkedések megfogalmazására, ami a szabályozás megvalósítását illeti. Nagyon fontos minden érintettet megkérni arra, hogy az az anyag, amiről szó van, illetve egy adott ülés az említett irányelv hatája alá kerülhet, és ezen ülés alatt személyes adatok továbbítására van szükség. A dokumentumokhoz való részleges hozzáférés esetében minden dokumentum esetében rövid összefoglalást kell készíteni, és szintén az átláthatóság jegyében kell fellépni. A bizottság a részleges hozzáférést eh, gyakran alkalmazza, mint eszközt. A harmadik eh, megjegyzés véleményemben javasoltam azt, hogy tisztázni kell a dokumentum fogalmának definícióját, hiszen ez az egyik eh, sarokköve a szabályozásnak. Azt gondolom, hogy a közös standardok és szabályok kialakítása a minősítéshez, beleértve a minősítéstől való eltérést, elviekben elfogadható, de azt gondolom, hogy külön szabályozásban kell erre kitérni, hiszen mindennek közvetlen hatása van a dokumentumokhoz való hozzáférésre nézve. Fontosnak tartjuk a korábbi eh, szabályozás hatájának kiterjesztését. Nagyon fontosnak tartjuk a dokumentumok eh, online eh, regiszterének kialakítását, és elviekben ez a rész is elfogalható, de gyakorlatban eh, nagyon költséges minden EU-s intézmény tekintetében, és eh, az érintett feleknek ezekhez a rendszerekhez csatlakozniuk kell. Az Európai Uniós költségvetésben egyelőre erre nem látok biztosítva összegeket. Fontos lenne egy eh, közös interfész kialakítása, amelyen keresztül a dokumentumokhoz hozzá lehetne férni, és ezzel az európai adófizetők pénzét takarítanánk meg, költségeket tudnánk csökkenteni. Nagyon fontos az eszmecsere témában, konstruktív módon, és fontos a tartalmakra és nem a propagandára összpontosítani a néppárt. A dokumentumokhoz való hozzáférés támogatja, de olyan módon, amely nem áldozza fel a polgárok biztonságát, és a propagandista ellenőrizetlen módszereket nem támogatja. Azt gondolom, hogy ennyi lett volna az összegzése a néppárti álláspontnak, illetve saját véleménytervezetemnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hankis Ágnes felszólalását, és megadom a szót Auken asszonynak. Yeah, thank you very much. Köszönöm én is, és köszönjük Hankis asszonynak a bevezetőt. Egy apró megjegyzéssel támogatjuk a szöveget. Garantálni kéne, hogy a lobbistákra ne vonatkozzon ez a privát adatvédelem. Nagyon fontos a e téma kapcsán, hogy de mindenkinek, a parlamentnek is, hogy a, hogy a lobbisták tevékenysége transzparens maradjon, hogy kik ők mit akarnak. Néha látjuk, hogy ezekre a szabályokra hivatkozva a lobbisták megpróbálnak elbújni a felelősség erről. Tehát erre térjünk ki, hogy ez csak a normál polgárok adatvédelmére vonatkozik, és nem a lobbisták takarója. Mások esetleg hozzá kívánnak szólni? Akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót, mert Májsz következik. Köszönöm, elnök asszony. Már folytattunk az előző ülésen is vitát erről a témáról. Azt hiszem, akkor már a bizottság elmondta a véleményét. Globálisan egyetértünk a asszony által megfogalmazott javaslatokkal, és ami Aukán asszony megjegyzését illeti a privát szférára, azzal is egyetértünk, hogy ez nem abszolút jog. Tehát a személyes adatok védelme mének elvét mindig a transzparencia elvével kell összevetni, és ezt a bíróság is leszögezte egy ítéletében. A két itt jog, a dokumentumokhoz való hozzáférés joga és a személyes adatok védelme egyforma súlyosságú, mind a kettő benne van a szerződésben, az alapvető jogi kartában, tehát mind a kettőt alkalmazni kell, és a bíróság alapvetően azt mondta ki, hogy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok esetében mindkét szabályra oda kell figyelni. Az első fokú bíróság hozta ezt a bíróságot nemrégiben. A bizottsági gyakorlat ezzel összhangban van, a bírósági határozattal összhangban van, e tekintetben. Köszönöm. Szívesen válaszolok még kérdésekre, ha vannak ilyenek, de most csak ennyit kívántam elmondani. A bizottsághoz lenne egy kérdésem valóban. Az a benyomásom, hogy az elveket nem lehet összehasonlítani, vagy egyformának, vagy nem egyformának tekinteni. Szerintem a lobbista nem ö, egyenlő a polgárral. Tehát igenis különbséget kell tenni az egyes polgárok hozzáférése és a lobbisták hozzáférése között. Nyilván ez nem itt a mi konkrét feladatunk, nem mi vagyunk a jogalkotók, de ha a lobbistát egyformán kezelik a normál polgárokkal, akkor ez, ez pont az ellenkezőjét generálja annak, amit szeretnénk. És a bírósági határozatnak is ellentmond szellemiségében. Tehát fontos, hogy hangsúlyozzuk, a különbségeket is, nem csak a, az elveket általában. Kollega Wieland. Wieland képviselő. Ja, also hát jetzt Egy olyan ponthoz érkeztünk, hogy hangosan kell válaszolnunk, ha Auken asszony teszi fel a kérdést. Vannak természetes személyek és jogi személyek. oda kell figyelnünk arra, hogy olyan alapelveket dolgozzunk ki, amelyek utánkövethetőek, és nem mondjuk azt, hogy vannak jó adatok, meg rossz adatok, amelyeket el lehet takarni, vagy nem lehet eltakarni. Ez sokat mond el az átláthatóságról. És hogyha azt mondjuk, hogy vannak jók és rosszak, akkor nem csak a lobbistákra vonatkozik ez, hanem minden civil szervezetre, minden civil szervezet lobbista tulajdonképpen, nekik is érdekeik vannak. Ez az egyik felállás, a másik. Mit tesz a lobbista, hogyha ő magánszemélyként lép fel, illetve mit tesz eh, egy civil szervezet, hogyha magánszemélyként lép fel, hazamegy és azt mondja, hogy az információkra szüksége van. Hát óvakodnunk kell attól, hogy eh, eh, különbséget tegyünk úgymond jók és rosszak között ha egyáltalán jogos érdekekről beszélünk. Egyébként elérkezünk egy olyan ponthoz, ahol kevesebb átláthatóság valósul meg, mint korábban. A bizottság munkája szempontjából azért nem mindegy, hogy a transzparenciáról mit mondunk. Mert mindenki lehet egyszerre természetes személy, és tartozhat egy jogi személyiségű társasághoz. És a lobbis pont ezért kéne világosságot teremteni, amit Villand úr mond. Nem szabad, hogy elbújhassanak a lobbisták a magánjavak védelme mögött. A legtöbb lobbista ezt csinálja. Nem igaz, hogy rájuk ugyanazt kell alkalmazni, mint a természetes személyekre általában. Pont azt mondom, hogy nem szabad a kettőt egy kalap alá venni. Mindegy, hogy most a Greenpeace-ről van szó, vagy a Bayer cégről, a transzparencia elvének érvényesülnie kell. Tudni kell, hogy mit akarnak, mit csinálnak. Nem tudom, hogy erre esetleg a bizottság képviselője választ kívánja adni. Thank you very much. First of all... Köszönöm szépen. Hát először is szerettem volna elmondani, hogy itt csak a természetes személyekre vonatkozik az adatvédelem. A jogi személyekre nem. Ez világosan kiderül a személyes adatok védelméről szóló irányelvből. Tehát itt a lobby szervezetek, vagy bármilyen más szervezetnek nem tartozik ennek az irányelvnek a hatája alá. Úgyhogy szerettük volna ezt a problémát megoldani azzal, hogy a természetes személyek véleménye, illetve egy adatvédelemhez való joga nem ugyanaz, mint a olyan személyekre vonatkozólag, akiknek van valamilyen szakmai érdeke ebben az esetben. Csak abban az esetben kaphatják meg, hogyha az identitásuk felfedése valamilyen problémát jelentene az ő személyükre nézve. Tehát egy miniszter, vagy akár egy köztisztviselő nem bújhat ezen adatvédelmi intézkedések mögé. Tehát pontosan ez volt a cél, az átláthatóságot, illetve az adatvédelmet szerettük volna arányba állítani. Köszönöm. Köszönöm, Hankis Ágnes. Only a good a few words. Csak néhány megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy elvileg, ideológiailag értem, amit Auken asszony felvett, de a gyakorlatban attól tartok, hogy ez nehezen érvényesíthető, mert nem látom, hogy hogyan lehet definiálni a különbséget egy természetes személy és egy intézmény között, amikor valaki magánszemélyként mégiscsak intézményt képvisel. Tehát ezért kell világosan lefektetni a jogai közötti különbségeket. Itt alapvető jogokról van szó, és ez annál érzékenyebb így. Az egy jó különbségtétel, hogy van természetes és jogi személy, ez világos, de mégsem könnyű a gyakorlatban valóban ö, meghatározni, hogy egy adott személy most éppen kinek az érdekeit képviseli. A módosítók határideje, ha jól tudom, a titkárságot kérdezem egyben, ha jól tudom, november 10-e, 6 óra délután. És ha valaki szeretné módosítani a véleményt, akkor ezt minél hamarabb meg kell tennie, mert egy hete van rá körülbelül. Köszönöm. Allora possiamo chiudere questo punto che... Akkor ezzel ezt a pontot lezárhatjuk? A következő szakbizottsági ülésen Az adatvédelmi eh, biztos Peter Hastings jelenlétében újból foglalkozunk majd a témával. Hankis kolléganőnek köszönetet szeretnék mondani, és Bostinárió úr pedig egy eh, másik eh, kérdése szeretett volna valamit mondani. Elnök asszony, nincsen túl sok megjegyzésem a vitával kapcsolatban, amire az ülés elején sor került. Merkis asszony eh, véleményét illetően, ő olyan tényekre és adatokra utal, amelyek az ő jelentésében eh, vannak meg a delegációs jelentésben, és ezt a jelentést már megszavaztuk, mégpedig eh, szinte egyhangulag egyetlen személy tartózkodott. A második megjegyzésem sajnálatosnak tartom, hasbeszélő szó megemlítését. Macóni asszony elnöke a szakbizottságunknak. Kérem, vegye ezt figyelembe, mindannyian tartózkodjunk olyan mondatoktól, amelyek még tovább hevíthetik a helyzetet. A második, harmadik megjegyzésem. Potocsnik biztos nyilatkozata összhangban áll a mi jelentésünk tartalmával, tehát nincs itt semmi új ezzel kapcsolatban. Végül pedig el szeretném mondani azt, hogy a néppárti állásponthoz való csatlakozás azt kell, hogy jelentse, hogy a megoldást keressük, és nem súlyosbítani akarjuk a megoldás keresést. Ez egy őszinte nyilatkozat volt, én nem akartam senkit megsérteni, sem az én kollégáimat, sem más akciók kollégáit. Általában nagyon kemény vagyok, ami a saját országom problémáit illeti, de soha nem vagyok kemény, amikor más országokról van szó, hiszen sokkal jobb az érzékenységekre is tekintettel lenni mások esetében, és nem célpontként tekinteni őket. Azt gondolom, hogy fontos megoldanunk ezt a problémát. Köszönöm szépen a türelmüket, és elnézést, hogy a végén még szólt, szót kértem. Szerettem volna ezeket az aspektusokat tisztázni, és remélem, hogy ezzel itt ezt a pontot befejezhetjük, illetve közösen próbálunk meg megoldást találni a szakbizottságban. Közös együttműködésben az MB-vel. Köszönöm szépen. Kollega Bussinaro, non avrei voluto riprendere. Bussinaro kolléga. Nem akartam még egyszer ezt a témát felvetni, de köszönöm, hogy ezt eh, mégis megtette, és kénytelen vagyok reagálni. A jelentés senki nem vonja kétségbe, ez egyszerűen egy olyan dokumentum, amelyben beszámol valaki a kampányai utazásról, és valóban egyhangulag elfogadtuk. Személyesen azonban én nem vettem részt a szavazásban, tehát szerintem nem vagyok pártos, és pláne azért sem, mert ez egyszerűen egy beszámoló egy utazásról. A bizottságban ö, arról volt vita, hogy ezt a plenárisra milyen cím alatt hogyan kéne bevinni. És az alternatív az volt, hogy egy részletes jegyzőkönyvet írunk, és az Envi bizottsághoz fordulunk, és javaslunk egy plenáris vitát, de ebben a koordinátorok döntenek, és döntöttek is. A koordinátorok azt mondták, hogy jegyzőkönyvet írunk, és egyébként pedig a döntés ismert. Ami én, amit én mondtam, hallottam személyesen a hasbeszélőkről, azt pedig csak mondtam, és azért mondtam, mert Merkis asszony 10 percenként megszakította az ülést, és ugyanazzal a témával jött elő, pedig már többféle választ is kapott. És egy sajtónyilatkozatra is utaltam ezzel. Megbízhatatlan kormányról beszél ebben, és arról beszél, hogy elfelejthetik, hogy a 145 milliót majd megadjuk nekik, így fog dönteni az Európai Parlament. Az Európai Unió Berlusconit megbízhatatlannak tartja, és mindez ennek a szakbizottságnak, illetve a delegációnak a nyilatkozataként mondja. Tehát ezért is háromszor azt mondtam a, az újságíróknak, hogy Merkis asszony a saját frakciója nevében azt mond, amit akar politikai véleményt tükröz, de sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság nevében nem beszélhet, és a mi petíciós bizottságunk nevében sem beszélhet, hiszen az nem egyenlő az Európai Bizottsággal. Csak ennyit mondtam. Azt mondtam, hogy mások nevében beszélhet talán, az is lehet, hogy ő hasbeszélő, és azt mondtam, hogy valószínűleg a saját pártja képviselőinek nevében beszél. Ami pedig a pártatlanságot illeti, ennek az elnökségnek a pártatlanságát illeti, azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen olyan elnök bizottságban, aki saját régiójába, saját országába induló tényfeltáró bizottság elnökletét másnak átadja. Most a Kokobú megy Olaszországban, Magistris képviselő kampányába fog látogatni, és ő az, aki egyébként a, az elnöke is ennek a szakbizottságnak. Tehát erről csak ennyit összehasonlításként. Pontosan azért nem én kívántam vezetni ezt a delegációt, mert én úgy gondolom, hogy nekünk az állampolgárokkal kell tárgyalnunk, vagy velük kell párbeszédet folytatnunk, és amikor úgy döntöttem, hogy ezt a témát elvisszük a plenáris elé, akkor azt mondtam, hogy ezt minden Európai Uniós ország nevében vagy őreik vonatkoztatva kell felhozni, mert nekünk nem bírónak kell lennünk, hanem elemeznünk kell a helyzetet, és javítanunk kell az emberek életminőségét. Próbáljuk meg a negatív dolgokat megváltoztatni az európai jogszabályok szellemében. Hogyha pártos akartam volna lenni, akkor azt mondtam volna, hogy akkor csak kampányával kapcsolatban tegyük ezt meg, hiszen ott már két, ott csak két hónapja elnököl az a párt, amelynek én képviselője vagyok. Tehát erről ennyit. A problémák nyilván nem az utóbbi két hónapban adódtak csak. Tehát ennyit azokról a kollégákról, akik azt mondták, hogy részrehajló vagyok, nagyon szépen kérem, hogy ezt a nyilatkozatot a jegyzőkönyvbe foglaljuk, és küldjük el annak a személynek, akinek meg, hivatala megítélni a pártatlanságot. Remélem, hogy ezzel végre kimerítettük ezt a témát, és végre visszatérhetünk a napirendi pontunkhoz. Elnézést kérek egyébként azoktól, a petíció benyújtóktól, állampolgároktól, akik ilyen hosszasan veszekedni hallgattak minket mellékes kérdésekről. Következik a 22-es napi rendi pont. Ez pedig José María Carrasco Cano spanyol állampolgár petíciója. akinek meg is adom a szót. Señora Presidenta, <clears throat> señoras y señores. Elnök asszony, köszönöm szépen. José Maria Kereszkót képviselem, és spanyol szervezetet képviselünk. Ez egy kis és középvállalkozás, kis- és középvállalkozásokat tömörítő szervezet. Itt igazából az építőiparban dolgozó kis- és középvállalkozásokról van szó, amelyek alvállalkozóként vesznek részt nagy építőipari munkálatokban, és nem fizetik ki őket. Tehát ez az építőiparban ez a probléma, azért is nagyon nagy, mert legalább 180 napos határidővel fizetnek nekünk a nagy cégek, van, amikor egyáltalán nem egyébként. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy most itt az Európai Parlamentben elmondhatom az ügyünket. Szeretném, hogyha tennének valamit a mi szervezetünk által elmondott ügyben. Szeretnénk, hogy amikor végre lezárnak egy-egy építőipari egy-egy építkezést, akkor végre kifizessenek bennünket is, és gyakran ezek a kisvállalkozások ilyenkor tönkre mennek, ha nem fizetik ki őket. Ugyanis nincsen munkánk, és ráadásul sokszor még az életünket is elveszíthetjük, mert nem tudjuk kifizetni a házaink törlesztő részletét. Sokszor akár önkormányzatok is 180 vagy 240 napra ö, fizetnek nekünk, vagy egyáltalán nem fizetnek, gyakran ö, kölcsönöket kell felvegyünk a bankoktól azért, hogy likviditásunkat meg tudjuk ö, őrizni, és ezért jelzálogot kell ö, felvennünk házainkra. Amikor eltelik a 180 nap, vagy 240 nap, és végre elvileg ki kellene fizetni a számláinkat, akkor sem kapunk garanciát arra, hogy ilyen hosszú idő eltelte után is kifizetnék a járandóságainkat, és ilyenkor még akár a ingatlan jelzáloggal megterhelt házaink is elvesznek. És ez főként a kis és középvállalkozásokat sújtja, még inkább a kisebbeket. Nagyon örülünk annak, hogy végre megkezdhettük ezt a harcot. A néppártnak köszönhetően mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani, és hogy a törvénykezés is a kis és mikrovállalkozásokat épp úgy támogassa, mint a nagyokat. Mert egyébként nincsen esélyegyenlőség. Elnök, köszönöm szépen. Derida Riviana Alfonso következik a bizottságtól. Köszönöm szépen. A petíciója, petíció benyújtója a 2035-ös irányelvet 2000 per 35-ös irányelvre vonatkozik, amely az egyetlen Európai Uniós irányelv, amely ebben a kérdéskörben rendezni tudja a problémákat. Úgy tűnik, hogy Spanyolország ezt nem tartja be. Szeretnék a bizottság nevében arra emlékeztetni, hogy a 2000 per 35-ös irányelv szerepel és átültették a spanyol jogrendbe, ez pedig a hármas számú törvény, 2004-es átültetésű. Ez a kis és középvállalkozások fizetési határidejére vonatkozik. Ez nem csak az építőiparban, sajnos más szektorokban is problémák adódnak. A nagy cégek, illetve a közintézmények is nagyon hosszú határidőre fizetnek. Úgy tűnik, hogy az irányelv men azért mégiscsak vannak olyan részek, amelyek nem korrekten kerültek átültetésre, ez főként a fizetési határidőkre vonatkozik. Ezt egyébként az Európai Bíróság is egy Európai Bizottság kontra Spanyolország ítéletben, ez a 380 per 06-os bírósági ítélet, tehát az Európai Bíróság is erre utal, valóban Spanyolország ellen szabálysértési eljárást kell indítani, ugyanis szerintünk túl hosszú ez az idő, határidő. De ugyanakkor Spanyolország azt válaszolta, hogy az irányelvben a fizetési határidőkre vonatkozó jogharmonizáció nem kötelező. a késés idejére pedig egy jogot biztosít arra, hogy kötbért fizettessen, de ez nem kötelező érvényű. Vannak olyan petíciók, amelyek a négyes cikkben megfogalmazottakra vonatkoznak, és ez pedig a spanyol vonatkozó törvény tízes törvénycikkében szerepel, mi szerint a tulajdonjog a vételár teljes kiegyenlítéséig az eredeti személynél marad. Volt itt egy másik európai bírósági eset is, Európai Bizottság kontra Olaszország, C302 per 05-ös ügy, amely szintén a harmadik felekkel szembeni érvényesíthetőségre vonatkozik. Ugye itt vannak kivételes esetek is a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozólag. A spanyol átültetett jogszabályban azonban nem szerepel ez a pont. És végül a 2000 per 35-ös irányelv hatásköre igen korlátozott, mert itt egész egyszerűen csak arról van szó, hogy a nemzeti szinten ki nem fizetett kötelezettségek beszedésére vonatkozik. Tehát, hogyha nemzetközévé válik, vagy határon átnyúlóvá válik egy ügy, akkor itt már egy másik irányelv lesz irányadó. A fizetési határidőkre vonatkozólag a tagállamok csökkenthetik ezt az idő intervallumot, de csak, a, csak pozitív irányba. Tehát csak rövidíthetik. És végül a 2000 per 35-ös irányelv nem túl hatékony, ugyanis az Európai Unióban továbbra is nagyon nagy problémákat jelentenek a kifizetetlen számlák, és főként a kis és középvállalkozásokra hatalmas terhet ró e- ez a probléma. Ezért aztán az Európai Bizottság javasolja, hogy módosítsuk ezt az irányelvet, és szigorítsuk a határidőket. Az Európai Parlament a októberben ezt már jóváhagyta, most már csak a tanács jóváhagyására van szükség. Ennek a az irányelvnek a megszületése után két év áll majd rendelkezésre a tagállamoknak, hogy átültessék nemzeti jogrendjükbe ezt az új irányelvet. És így a fizetési határidők rövidebbek lesznek. Most azért van egy új spanyol jogszabály, amely a kereskedelmi jogviszonyokra vonatkozik, és megpróbálja harmonizálni a fizetési határidőket, 30 napra próbálja ezeket csökkenteni a közintézmények és a magánvállalkozások között, miközben a cégek egymás közötti fizetési határideje 60 napra csökken. Tehát 2013. január 1-ével meg fog oldódni ez a probléma, ugyanis akkor lép életbe ez a spanyol jogszabály. Szerintem ez meg fogja oldani a helyzetet, vagy legalábbis mindenképpen javítani fog rajta. Az új irányelv az pedig egész egyszerűen harmonizálni fogja a fizetési határidőket a cégek, illetve közintézmények között 30 napra, miközben 60 napra ö, 60 napban szabja meg a cégek egymás közötti hitelezési időszakát. Ettől lehet eltérni, de csak kivételes esetekben. Tehát a cél mindenképpen a KKV-k védelme. Az Európai Bizottság véleménye az, hogy zárjuk le ezt a petíciót, mert ugye új fejlemények vannak ebben az ügyben, és arra kéri a bizottság az összes tagállamot, hogy az új, nem sokára megszülető irányelvet mi hamarabb ültetés, ültessék át nemzeti jogrendjükbe. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan dologgal kezdeném, amit a bizottság mondott. Tehát nem lezárni kéne ezt a petíciót, hanem nyitva hagyni. Ön azt mondta, hogy le kell zárni, de az érv az a petíció mellett áll, miszerint eh, sikerülhet megoldást találni. A szakbizottságnak tovább kell követnie, monitoringoznia kell ezt a petíciót, és nem lezárnia. Figyelemmel kell követnie a helyzetet. És úgy tűnik, hogy nagyon nehéz ennek a petíciónak a helyzete, a családnak, az érintett, érintetteknek, a csőd szélén állnak, és uh, a bizottság is elmondta mindezt, amikor uh, azt hangoztatta, hogy tényleges aggályról van szó. Elnök azt, hogy miért vagyunk itt, hanem azért, hogy megpróbáljunk megoldást találni a petíciók benyújtóinak problémáira. Azt gondolom, hogy fel kellett volna tennünk egy kérdést saját magunk számára, amikor a bizottságot hallgattuk. Mi szerint eh, most megoldotta a kérdés, vagy nem? Nagyon örülök annak, hogy eh, eljutottunk idáig, de a bizottság mégis mit csinált ez idáig, amikor tudta azt, hogy az irányelvhez Spanyolország nem alkalmazkodott. És az Európai Unió kopogtatott a spanyol ajtón, és elmondta Spanyolországnak azt, hogy nem tesz eleget az irányelv szabályainak. Ezzel meg kell elégednünk, úgy tűnik. Tehát az új irányelv kapcsán el kell gondolkodnunk arról, hogyha már a korábbival sem értettek egyet, illetve nem teljesítették, akkor ezt nem fogják megtenni az új irányelv kapcsán sem. Tehát igenis nyomon kell követnünk ezt a petíciót azért, hogy kideríthessük, mennyiben felel meg mindez az irányelv hatájának. Hogyha megnézzük a hátterét ennek a történetének, és egy kicsit elragad, hogy egy kicsit elragadtassam magam, akkor én nem értek önnel egyet, hogy ezt most lezárjuk. Egészen addig figyelemmel kell, hogy kövessük, amíg teljes mértékben egyet nem értünk vele, illetve a helyzet megoldást nem kapott. És ragaszkodom ahhoz, amit a bizottság maga is elmondott, elmondták azt, hogy Spanyolország nem tett eleget az irányelvnek. Görülni asszony, hát én is azt szeretném, hogy nyitva maradjon ez a petíció, hogy tudjuk nyomon követni. Valóban úgy tűnik, hogy történt előrelépés, főként a parlamentben a múlt héten történt szavazás követően, ugyanakkor nagyon nehéz a végrehajtás. Nagyon hasonló esetek vannak Franciaországban is, és bizony a gazdaságunkat leginkább a kis és középvállalkozások viselik hátukon, és mégis ők azok, akik borzalmas pénzügyi terheket kell viseljenek, és nagyon gyakran be kell zárják cégeiket. Éppen ezért én azt szeretném, hogyha támogatnánk ezt a petíciót, és nyomon követnénk a nemzeti jogba való átültetés kérdését, főként Spanyolország esetében, hogy minél hatékonyabb legyen ez, de higgyék el, hogy Franciaországban egy kicsikét sikerült javítani a helyzeten, de a közintézményekkel szemben még mindig nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Tehát szerintem hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és próbáljuk meg nyomon követni, mert ez egy fontos kérdés. Yes, Kollega eh, Jiménez. Eh, sí. Eh, bueno, yo creo que... Köszönöm a szót tűnik, hogy amiről itt beszélünk, az röviden összefoglalható egy szóban igazságot. Örülök, hogy végre itt lehetek, és megvédhetem ezt a két petíció benyújtott, akik annyi családot, annyi kis széget képviselnek itt, és azokkal szemben, akik itt vannak és eljöttök hozzánk, akik 600 kilométert utaztak azért, hogy ez itt elhangozzék, védjük meg ezeket az embereket csak azért jöttek Brüsszelbe, és ők gyakorlatilag Csiklana Don quixote olyan ügyért küzdenek, amiért érdemes küzdeni, amely egy igazi állam szeretné álmat megvalósítani, de meg ö, biztosíthatjuk önöket, hogy ez nem állam, ez az önök joga, és mi európai parlamenti képviselők meg kell, hogy védjük, védjük önöket, és meg is fogjuk önöket védeni, mert mi azért vagyunk itt, hogy az európai polgárokat képviseljük. A bizottság szemben én azt mondom, hogy sokkal tovább kell lépni. Nem elég az, hogy most egy-két lépést tett a spanyol kormány, hanem valóban figyelni kell, hogy ezek szigorúan meg kell figyelni, hogy, hogy hova megy a folyamat, hova tart, nyitva kell tartani ezt a petíciót, vizsgálni kell, hogy a kis cégeknek a sorsa javul-e, mert nagyon sok ilyen van, sokan élnek ilyen kis cégekből, és ez az egész európai kontinens érintő probléma. Hallgassák meg végre a kicsiknek a szavát biztos vagyok abban, hogy ezt a ha történt is jogalkotást nem fogják először még széles körön alkalmazni, tehát igenis nyitva kell tartani ezt a petíciót, és figyelni kell, hogy ezt betartják-e, mert ha lezárjuk a petíciót, akkor annak, annak kezdve azt csinálnak, amit akarnak ezekkel a kis szégekkel és továbbra is a dolgozókkal szemben igazságtalanság történik, és a nagy szégek pedig lenyúlják őket miközben ők elvesztik dolgozóikat, elvesztik saját vagyonukat, és lehetetlen helyzetbe kerülni. Tehát igenis ezt a petíciót nyitva kell tartani, örködnünk kell afelett, hogy az új szabályokat tényleg alkalmazzák-e, mert azért vagyunk itt, hogy megvédjük a polgárok véde, érdekes. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, mert ezt kívánja a többség, és megértem egyébként a bizottság hozzáállását is. Miután egy héttel ezelőtt a parlament ugye szavazott, pont erről a problémáról egyébként, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy valóban a mi szakbizottságunknak az a feladata, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, hogy vizsgáljuk meg az előrelépéseket, fejlődéseket, és nézzük meg, hogy pontosan mi is történik ezen a területen, a bizottság és a tanács részéről is. Tehát tartsuk nyitva ezt a petíciót. Következő napi rendi pontunk a 23-as. Még mielőtt megadnám a szót Stella Velikinek, aki a petíciót be fogja mutatni. Stefani Rután szeretném még előtte bemutatni, aki a belga elnökségtől jött ide, és nyomon követi munkánkat. Köszönöm szépen egyébként a belga elnökségnek, hogy eljöttek a mai ülésünkre. Úgyhogy akkor megadnám a szót Stella Velikinek a 23-as napi rendi pont ügyében. Bonjour, et... Euh, Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást hogy itt lehetek a petíciós bizottságban. Egy kis levelet írtam, amelyben a legfontosabb gondolatokat összefoglaltam. Kaptam olyan javaslatokat, hogy vonjam vissza a petíciómat, vagy módosítsam azt, de nem fogom ezt megtenni, nem vonom vissza a petíciót, és nem is módosítok rajta semmit. Itt ebben a petícióban az Lampiris cég gáz és elektromos áram számláiról van szó. Ezekben a tekintetben nem, nem volt semmilyen változás, pedig nagyon sok panaszt tettem, akár a Lampirisnél, vagy a miniszt, illetékes minisztériumnál is. Mégsem változott semmit. Én annyit szeretnék kérni, hogy a gáz és elektromos állam számlák érthetőek legyenek egy átlag személy számára is hiszen az átlagember nem feltétlenül ismeri pontosan a gáz és elektromos számlák, vagy ennek az ágazatnak a bigfa nyelvét. Tehát nagyon jó lenne az, hogy ne a köbméter, hanem a kilowatt óra szerepeljen, mert ez így érthetetlen. Azt szeretném, hogyha magyarázatokat fűznének a számláikhoz, és azt szeretném, hogy legyen az összes ügyfél számára nyitva álló ingyenes telefonálási lehetőség, hiszen sok ügyfél szeretne további információkat kérni. Aztán szeretném, hogyha a számlán szerepelne az is, hogy honnan érkezik az elektromos ára, milyen útvonalon, erről semmiféle információ nem szerepel, a számlákon, és azután még azt is szeretném, hogy elmondják, hogy ezeken a számlákon, hogy mikor és miért változik az ár, és ezen kívül pedig nagyon fontos az, hogy a lampiris és más elektromos áram és gázszolgáltatók közé tegyék éves beszámolójukat a legnagyobb napilapokban. Ez Belgiumban nagy problémát jelent. Ami javulás történt, az a belga kormánynak köszönhető, és nem a Lampirisnek. Ugyanis most léteznek olyan irodák a önkormányzatoknál, amelyek elmagyarázhatják azt, hogy mit is jelentenek az adott részek az egyes számlákon de ugyanakkor azt is megvizsgálhatják, hogy jól van-e kiszámolva vagy sem a számla. Tehát itt nem a lampiris részéről, hanem a belga kormány részéről történt előrelépés. Ezt el kell mondanom, mert ez mindenképpen egy fontos előrelépésnek gondolom, és jónak gondoltam azokat a magyarázatokat, amelyeket ebben a kommunális irodában kaptam. Ezen kívül szeretném azt is hogy az energiapiacsal kapcsolatban miért nincsen gázpiac, hiszen számomra nem világos, hogy a gáz ára ugye kapcsolódik a kőolajárához, de nem értem, hogy, akkor, hogy miért kell a kőolajárához kapcsolódjon a földgázára, amikor igazából itt két különböző um, ásványkincsről van szó. Második kérdésem, hogyha Belgiumban nem is úgy valósultak meg a dolgok, ahogy, ahogy annak lennie kellett volna. Miért nincsen plafonja az áram és gázszolgáltatási áraknak, hogy így ezen plafonár alatt tudjanak egymással versenyezni a szolgáltatók? Ennyit szerettem volna elmondani. Ugyanis szerintem a Lampiris részéről továbbra sem megfelelőek a számlázási gyakorlatok, sem az elektromos áram, sem a gázszolgáltatás tekintetében. Érthetetlenek ezek a számlák, és hogyha oda telefonálok, akkor mindig ugyanaz a probléma van, senki nem magyaráz el semmit, a helpdesk uh, Helpless pedig az lenne a feladatuk, hogy segítsenek, de ezt nem teszik meg. Köszönöm szépen. La parola responsabile della commissione. Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Bonjour madame, merci madame la présidente. Köszönöm szépen. Mindenkinek kellemes napot kívánok, petíció benyújtójának egyaránt. A múlt év október-novemberében választottunk erre a petícióra. Ő a, a petíció benyújtója akkor azt mondta, hogy nehéz felhívni ö, a Lampiris szolgáltatót, de én lemértem, hát három percembe tellett, tehát ö, egy személy válaszolt egyébként a telefonos ügyfélszolgálaton, nem gép, úgyhogy szerintem jó volt a szolgáltatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy három perc alatt megfelelő tájékoztatást kaptam. Én egyébként a bizottságban a belső piac kérdésével foglalkozom, csoport vagy osztályvezető vagyok, úgyhogy a tartalmi kérdésekkel mi foglalkozunk. Azt mondták számomra, hogy a belső piaci energia piaci területen tavaly 2009. júliusában életbe lépett két belső piaci irányelv, amely az elektromos áram, illetve a gázpiacra vonatkozott, és ebben azt is szerepeltetjük, hogy mi az, aminek szerepelnie kell minimálisan egy számlán. Ezt a mellékletekben írtuk le. Hogy melyek azok a minimális európai követelmények, amelyeket a számlán tartalmaz, számlának tartalmaznia kell. Ezt egyébként a bizottság a tanácssal és az Európai Parlamenttel közösen állapította meg. A Lampiris esetében azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság a Fogyasztóvédelmi Főigazgatósággal együtt ajánlásokat fogalmazott meg, de hát itt igazából nem jogi kötelező jogszabályról van szó, ezek csak ajánlások. Ezek az ajánlások egyébként közzététettek. Tavaly a londoni fórum, a kiskereskedelmi fórum volt az, amely ezeket megfogalmazta, és a belga soros elnökség részéről köszönetet is kaptunk ezért. De hát ugye itt csak, amint mondtam, itt egy ajánlásról van szó, tehát ez jogilag nem kötelező érvényű, és a, a bíróságok nem támaszkodhatnak rá. A belga kormány egy közvetítőt iktatott be ebbe a rendszerbe, független közvetítőt, ugye a szolgáltatóktól független, mert különben nem lenne az, és megpróbálta megvizsgálni, hogy mennyire történt meg a belga jogrendbe ezeknek az irányelveknek az átültetése. Ugye itt a petíció igazából a számlázásra vonatkozik, de Mégis tovább mutat ez a kérdés a áramszolgáltatók szétválasztásáról is szó van. Tehát az, hogy a gáz, illetve a kőolaj árak egymástól mennyire függetleníthetők. Tudom, hogy ez egy nagy probléma. És az ezzel kapcsolatos felvetett probléma a Lampiriszen bőven túlmutat. Köszönöm szépen, hogy megkaphattam a szót. Elnök, esetleg valaki hozzá kíván szólni? Bosztinár úr? Damna Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt egy olyan problémáról van szó, amely nem csak Belgiumot érinti. Tehát nem pusztán egy belga természetű problémáról van szó, hanem mindenütt találkozunk ilyennel Európában. A gázszállításoknál a számlázás kilowatt órákban mérhető, tehát egy olyan mérési egységről van szó, amelyet az áramnál szoktak használni. És semmi köze nincsen ahhoz a gázvolumenhez, amely felhasználásra kerül. Ha valaki nem szakértő, fizikus vagy egy olyan személy, akihez ért, nem lehet tudni azt a számláról, hogy tulajdonképpen mennyit fogyasztott. Minden eh, mérő műszer köbméterben mér. És itt nincsen táblázat az átszámításhoz, tehát a gázvolumen, a gáztérfogat, és az áramfogyasztás között nincsen kapcsolat. A gáz kalória értéke, amelyet kilowattba számítanak át, attól is függ, hogy milyen sűrű a gáz koncentráció. Olyan országokban, mint például Románia, a levegő sűrűsége növekszik és így a kalória érték kisebb. De természetesen a köbméter fogyasztást fizeti az ember, amit egyébként meg se lehet határozni. Ezt nem lehet érteni. Én nem vagyok mérnök egyébként, én beszéltem a mérnökökkel, de ők sem tudják azt, hogy a fűtőértéket hogyan kell átszámítani. Tehát a kilowattot köbméterre, illetve mi a, mi a reláció a kettő között. Több millió olyan fogyasztó van, akik megnéznek mondjuk egy számlát, és nem tudják ezt kibogozni. Hogyha lenne egy olyan mérőműszer, amely a tényleges áramfogyasztást mérné kilovatban, akkor a mérő ezt meg tudná mutatni kilovatban, de a mi mérő eszközeink köbmétert mérnek. és ez kibogozhatatlan a polgárok számára. Itt pedig tennünk kell. Elképzelhetjük azt, hogy nem mindenki fizikus, sem a román fogyasztók, sem más fogyasztók között, nem is gáztechnikusok, tehát ezt a helyzetet orvosolni kell. Magó úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ugye én nagyon friss vagyok a bizottságban, ráadásul póttag, úgyhogy nem szeretném nehezíteni a bizottságnak a munkáját az állandó hozzászólásaimmal, és minden tiszteletem elnök asszonynak, hogy megpróbálja a bizottsági és ütemterv szerinti keretek között tartani a bizottság ülést. Itt az elején ez nem volt könnyű néhány képviselőtársunk miatt. Szeretnék arra ex-gyakorló jogászként arra a vonalra visszatérni, hogy itt egy konkrét petícióról van szó, hogy a konkrét ügyjel foglalkozzunk. Az már látszik számomra itt a második bizottság ülésen, hogy vannak jogászok a bizottságban, és vannak nem jogászok, így nagyon sok, kér, nagyon sok kérdést lényegesen máshogy ítélünk meg a figyelmet szeretném fölhívni arra, hogy itt egy konkrét ügyről van szó. A konkrét ügyben például arról nem kaptunk választ, hogy és nem vagyok sem cinikus, sem érzéketlen félreértés ne de arra például nem kaptunk választ, hogy a hölgynek majd 4300 euró tartozása van eh, a szolgáltató felé, eh, és arra is próbáljunk meg koncentrálni, hogy a petícióból egyértelműen kiderül, hogy az előterjesztett ügyben nem állapítható meg közösségi jogsértés. Márpedig az Európai Parlament Petíciós Bizottságának a feladatköre elsősorban erre vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság nagyon világos választ adott javaslattal. Helyi nemzeti szintre visszaküldi ezt a petíciót, és megmondja azt is, hogy milyen mediátorhoz, közvetítőhöz forduljon a hölgy. Úgyhogy azt hiszem, hogy Bagó úrnak a javaslata teljesen érthető. Szerintem zárjuk le a petíciót, az elhangzott válaszok miatt, hiszen egyetértünk a bizottság képviselői által előterjesztettekkel. Tehát akkor lezártnak tartom, hogy nyilvánítom ezt a petíciót. Most pedig következik a következő petíció, ami a 772 per 2009-es Jolanda Szebiot petíciója, neki adom meg a szót. E presente. Nem tudom, hogy itt van-e. Uh, Igen, itt vagyok. Jolantás ott vagyok. És egy petíciót nyújtottam be Ryanair társaság ellen. Tavaly néhány problémát állapítottam meg a légitársaság által törölt járatok esetében. miután hiába vártam 45 percet egy emeldíjas telefonszámhívásakor, senki sem válaszolt, ez egy 1 euró per perces telefonvonal, úgyhogy felmerül bennem az a kérdés, hogy akkor miért kell egy ilyen drága telefonvonalat az ügyfélszolgálatra beállítani, miért nem mondjuk egy teljesen normális áru telefonvonalat lehet hívni információk kérése esetében, mint ahogyan az például Spanyolországban vagy más országokban is van. Ez ugye ügyfélszolgálati kérés, kérdés volt. Ezen felül a törlési feltételek, amelyeket a Ryanair honlapján olvashatunk, nem világosak, és nem teszik lehetővé azt, hogy információkat kapjunk még a foglalás előtt, úgyhogy úgy gondolom, hogy fogyasztói jogainkat nem tartja tiszteletben ez a társaság, ez a légitársaság, Úgyhogy szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció, annak érdekében, hogy az ügyfélszolgálati szolgáltatások javuljanak a jövő Ryanair utasok számára is. Most pedig Angelo Greco kapja meg a szót a bizottságtól. Köszönöm, elnök asszony. Két fő probléma van, amelyet a petíció benyújtója felvetett. Az egyik a költségek, a másrészt pedig mely feltételek mellett kell ügyfélszolgálatot biztosítani. Európában nincsen kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a e, fogyasztókat e, normál telefondíjak mellett kelljen ügyfélszolgálati szolgáltatásban részesíteni. A fogyasztót ezekről a költségekről egyértelműen tájékoztatni kell, tehát hogy mik az ügyfélszolgálati vonal költségei. Az irányelv, a szolgáltatási irányelv kötelezi a cégeket arra, hogy a fogyasztókat teljes mértékben tudósítsa, illetve informálja többek között az ügyfélszolgálatról is. Ami a második felvetést illeti, azok a feltételek, amelyek mellett az ügyfélszolgálatot biztosítják, szintén egyértelmű kell, hogy legyen, vagy a foglalás időpontjában, vagy még mielőtt a tranzakcióra fizetésre sor kerül. És a fogyasztók egy másik védelemben is részesülnek, mert hát, olyan esetben, hogyha felbomlik az egyensúly helyzet. Térvelhetnénk azzal, hogyha a panaszokhoz csak drága telefondíj mellett lehet a panaszokat benyújtani, akkor egy másik irányelvre kell hivatkoznunk. Ennek a jogalkotásnak a megvalósítása a tagországok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A tagországok különböző intézkedéseket kell, hogy megvalósítsanak, hogyha javításra van szükség. Azt javasoljuk, hogy a petíció benyújtója ezt a nemzeti hatóságok figyelmébe ajánlja az Európai Fogyasztói Központhoz, amely e- elemezheti az ön helyzetének speciális körülményeit, és megállapíthatja azt, hogy a nem fair e- gyakorlatok valósultak-e meg, illetve a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeinek milyen mértékben nem tett eleget az adott cég. Illetve további tanácsokat is kérhet az Európai Fogyasztóközponti központtól, amely a petíció benyújtójának tagországában van. A bizottság hálózatot szeretne felépíteni, ügyfélszolgálati központi hálózatot, amely a határokon átnyúló tranzakciókra is vonatkozik, mint például az interneten történő foglalásokra. A fogyasztóvédelmi együttműködési irányelv kimondja azt, hogy a határokon át eh, nyúló esetekben javulást eh, történt, és a hatóságok kötelesek együttműködni a határokon átnyúló eseteknél. Tehát a nemzeti hatóságok például Lengyelországban kérhetnek segítséget az írhatóságoktól, vagy más olyan országbeli hatóságoktól, ahol a Ryanairnek eh, vannak érdekeltségei és megkérhetik arra a partnereiket, eh, hogy járjanak utána bizonyos ügyeknek. Tehát a bizottság úgy érzi, hogy eh, a petíció benyújtójának először nemzeti szinten kell segítséget kérnie. Köszönöm. Ventita parte dei colleghi. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Grüni asszonynak adom meg a szót. A tagországoknak kell reagálniuk. Én szeretném, hogyha ez a petíció nyitva maradna. A Ryanair egy olyan cég, amely fapados légitársaság. Ha viszont megnézzük az összes aspektust, nagyon sok panasz érkezett be a Ryanair ellen Franciaországban, és én értem mindazt, amit a bizottság mondott, ezzel nincsenek problémáik, és tudom, hogy a Ryanair ezeket az ajánlásokat majd mérlegelni fogja, de feltétlenül szeretnénk visszajelzést kapni később a petíció benyújtójától. Magó kolléga. Köszönöm a szót, elnök asszony. Megint csak a, a volt ügyvéd szól belőlem, tehát térjünk vissza az eredeti petícióhoz. Eh, az addig rendben van, hogy a Ryanair-en nagyon-nagyon sok probléma van. Itt azonban van egy konkrét ügy. A konkrét ügy arról szól, hogy Spanyolország, Franciaország nem tiltja, illetve pontosabban tiltja, nem teszi lehetővé, de vannak olyan országok, ahol a közösségi jog értelmében a vállalkozásoknak nem kötelességük a normál díjas telefonvonalakon segítséget nyújtani az ügyfelek számára. Ezt igazándiból Belgium vonatkozásába kell megnézni itt a konkrét petíciónál, tehát ez abszolút nemzeti hatáskör, innentől fogva nemzeti szinten kell első körben a jogorvoslatot érvényesíteni, majd utána meg lehet azt vizsgálni természetesen, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, vagy, vagy esetleg megtévesztő záradék, vagy bármilyen volt. Ez egy fogyasztóvédelmi kérdés, vagy fogyasztóvédelmi kérdés tipikusan nemzeti hatáskör. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor a bizottság azt mondja, és ön is azt mondja, hogy önnek ezzel a belga fogyasztóvédelemhez kell fordulnia. Ugyanakkor kollégák azt mondták, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, amíg meglátjuk, hogy hasonló problémák felmerülnek-e, rendeződnek-e. Térjünk vissza a napirendhez, amely ugye többször megváltozott munkánk során. Valész asszony képviselétében Hefner kolléga úr kíván szólni a 21-es rendi pont kapcsán. Kedves kollégák, megfáztam elnézést, hogyha rekedt a hangom, és kellemetlen azt hallgatni. Itt a nagy lehetőség szerintem arra, hogy az Európai Unió nagy lépést tegyen előre, amennyiben az európai polgári kezdeményezést végre megalapozzuk, és lehetővé tesszük a polgárok számára, hogy javaslatokkal, jogalkotási javaslatokkal éljenek, illetve problémákat fogalmazzanak meg az unióval szemben közvetlen módon, a bizottsággal szemben. Az ehhez szükséges jogi alapot a Lisszaboni szerződés adja, ezt kell most a gyakorlatban kialakítani, és az elv ugyebár az, hogy négy kolléga, kettő az AFKO-ból és kettő tőlünk, Valisz asszony és én a mi részünkről. Most összedugtuk a fejünket, és megpróbálunk ebben az ügyben valamit közösen kialakítani. Szorosan együttműködünk egymással, számos egyeztetésen vettünk már részt a sedókkal együtt is. Köszönöm egyébként a sedóknak, a petíciós bizottság sedóinak, hogy ilyen aktívan részt vesznek ezekben a vitákban és hogy elmondják nekünk javaslataikat, ötleteiket. Ez mindenképpen hasznos a munka szempontjából. Az időterv úgy néz ki, hogy egyelőre még csak a mi elképzeléseink előadása zajlik. A következő petíciós bizottsági ülésen azonban már egy konkrét jelentéstervezetet fogunk előterjeszteni, és decemberben pedig Strasburgi plenárison reméljük, hogy végleges döntést sikerül hozni. Ez tehát a terv. Első olvasatban szeretnénk megpróbálni a témát letudni, miután nyilván minden bizottság véleményezte formálisan a jelentést, illetve a tanács és a bizottság is előzetesen, hogy aztán közös legyen a megoldás az intézményekkel, és a decemberi plenárison tényleg végleges döntés születhessen. De ennek még vannak feltételei, amelyeknek teljesülniük kell, de egyelőre az információim alapján úgy néz ki, hogy az eljárás működni fog, informális tárgyalások zajlanak a háttérben, miközben a formális jelentésen is dolgozunk a bizottság és tanács folyamatos bevonása mellett. Csak a legfontosabb gondolatokat szeretném kiemelni a jelentés tervezetből, ami számunkra itt a Petíciós Bizottságban fontos lehet. Ezek a javaslatok egyébként az Alkotmányügyi Bizottsági javaslatokkal teljesen összhangban vannak. Egy-két apró kérdésben van köztünk különbség csak. Én tehát csak azokat említem most, amelyek a Peti Bizottság szempontjából érdekesek. A legfontosabb ilyen aspektus az, hogy, hogy a befogadhatósága az ilyen polgári kezdeményezéseknek mitől függ. Hogyan lehet a akadályokat az eljárás során elgördíteni. Három, de akadályokra, feltételekre szükség is van. Tehát egyetlen egy polgár egy aláírással nem nyújthat be kezdeményezést. Nem lehet a kezdeményezés komolytalan, nem lehet eleve a, az unió értékeivel ellentétes, és még lesznek ilyen feltételek, és ha ezeket mind-mind úgy válaszolják meg, hogy ezek nem állnak fönn, akkor a második vizsgálat következik. Ha 300 aláírás összegyűlt, akkor egy hónapig ö, szünetet kell tartani, és a bizottság köteles megvizsgálni, hogy jogi értelemben befogadható-e a kezdeményezés, ha nem, akkor ezt újra kell kezdeni, vagy el kell tőle tekinteni, abba kell hagyni. A, a tanács 100 ezer, 300 ezer aláírást szeretne, és világos, a Lisszaboni szerződésben benne van, hogy végül is pedig 1 millió aláírás kell a végleges kezdeményezéshez, és ahhoz, hogy abból törvényjavaslat lehessen. Jelentésünkben azt javasoljuk, hogy ezt a nagyon bonyolult három lépcsős eljárást egy kicsit egyszerűsítsük, a bürokráciát csökkentsük, legyen polgárbarátabb az egész, hogy csak két lépésben történjen a vizsgálat. Az első eljárás legelején, a másik a legvégén, és a 100 ezer vagy 300 ezer aláírás követelménye így akkor fölöslegessé válna, mert ezzel az egész eljárást a közepén tartaná fel a tanács. Tehát mi azt javasoljuk, hogy először legalább hét aláíró legyen, hét aláíró már kérhesse a kezdeményezés befogadhatóságának vizsgálatát, és annak érdekében, hogy a bizottságnak ne kelljen túl korán állást foglalnia, és informálisan e-mailben ezt leleveleznie, kell valami formalitás az ügybe, a tanács azt javasolja például, hogy ez a hét polgár, hét különböző tagállam polgára legyen, hogy fennálljon annak az esélye, hogy ebből lesz tényleg egy európai közös polgári kezdeményezés. Ezt el tudjuk fogadni, ugyanakkor azt szeretnénk, hogy már az elején megvizsgáltassék, hogy a polgári kezdeményezés a szerződésekkel összhangban van-e, tehát nem valami európai joggal ellentétes kezdeményezésről van erre szó, hiszen a Lisszaboni szerződés kettős cikke ezt kizárja, illetve azt kell megvizsgálni, hogy olyan témáról van-e szó, amelyben a bizottságnak van egyáltalán kezdeményezési jogköre. Ha igen, akkor elkezdődhet az aláírásgyűjtés, és aztán következhet a politikailag és jogi értelemben is formális és kötelező érvényű százezer aláírás begyűjtése. Szerintünk ez egy gyakorlatiasabb, célszerűbb eljárás lenne. Nagyon sokakkal egyeztettünk, nagyon sokféle kezdeményezés képviselőivel, kormányokkal is, és úgy látjuk, hogy realista a javaslatunk, elég sokan támogatják, széles körű a támogatottsága, sőt mindkét oldalon, tehát mind a, a potenciális kezdeményezők és a kormányok részéről is körülbelül az körvonalazódik, hogy ezt el tudnák fogadni. A második fő gondolat az, hogy azt szeretnénk, hogy csak természetes személyek indíthassanak polgári kezdeményezést, jogi személyek nem, mert úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy ez pártok, egyesületek kihasználják ezt a lehetőséget, ez kifejezetten kizárólag polgárok, természetes személyek számára álljon nyitva, ne lehessen ezzel visszajönni lobbistáknak. Tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy bekerüljön a szabályozásba, hogy természetes személyekről lehet csak szó, és fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy akik pedig ilyesmit kezdeményeznek, azok transzparens módon tegyék közzé saját finanszírozásukat, tehát hogy ki támogatja, ki segíti a munkájukat. Nem kell minden egyes euróról elszámolni nyilvánosan, minden bélyegről nyilván, de ilyen ezer eurós nagyságrendben közeljék ezek a aláírás gyűjtők, hogy ki segíti őket. A harm fő gondolat pedig az, hogy ki írhat alá ilyen polgári kezdeményezést? Azt javasoljuk, hogy minden európai 16 éves, legalább 16 éves európai polgár aláírás jogosult legyen. Egyébként a bizottság azt javasolná, hogy csak az egyébként a tagállamokban választásra jogosultak lehessenek az aláírók. Mi a petíciós bizottságban itt a parlamentben úgy gondoljuk, hogy a petíció európai petíció és kezdeményezés jogát minden európai polgárnak az életkortól függetlenül meg kéne adni. Mi tulajdonképpen semmilyen korhatárt nem írnánk elő, eddig ez nem okozott gyakorlati gondot soha. A polgári kezdeményezéssel ugyanis nem jogalkotási eszközt teremtünk, tehát nem lesz abból kötelezően valami, amit egyesek javasolnak, csak arról van szó, hogy ez egy input, a jogalkotóknak. És ettől a lehetőségtől szerintem senkit nem szabad elzárni. Az Európai Uniónak jót tenne, hogyha itt olyan nyíltsággal kezelnék a kérdést, hogy, hogy a már beszámítható korú valamennyi európai polgár részt vehessen ebben, és ezt a 16 évnél határoznánk meg egységesen. Nos, hogy hány tagállamból származzanak a kezdeményezők, ez is egy érdekes kérdés, hogy származhassanak valamennyi tagállamból, de legyen egyfajta minimál követelmény. A tervezetben az szerepel, hogy ha a szerződésben az szerepel, hogyha egy jelentős számú tagállamból érkeznek az aláírások, akkor pam, pam, pam lehet valamit tenni. Mi ezt a jelentőset ö, értelmeznénk, és azt mondanánk, hogy legalább a tagállamok egy ötödéből származzanak az aláírók, a bizottság itt egy harmadot javasolna, erről lehet még tárgyalni. Fontos kérdés továbbá, hogy mikortól ö, veszti érvényét egy kezdeményezés. Tehát ugye a bizottságnak szigorú határidőket kell betartani, 12 hónapon belül dönthet arról, hogy joganyagot kezdeményezze, és ezután érvényét veszítse el kezdeményezés, vagy sem. Mivel itt ugye egy határokon átnyúló aláírás gyűjtésről van szó, több nyelven zajlik az egész, és már a nemzeti polgári kezdeményezések esetében is kiderült, hogy a 12 hónap viszonylag rövid a jogalkotás kezdeményezéshez, tehát az eljárás bonyolultságáról való tekintettel még akkor is, hogy vannak online eszközök a kezünkben, hiszen vannak olyan emberek, akik nem akarnak, nem tudnak online módon hozzájárulni, tehát csak offline módon gyűjthető be az aláírásuk. Nos, erre való tekintettel szerintünk a 12 hónap túl rövid időszak, és azt mondanánk, hogy 18 hónapon belül kelljen csak a ö, lezárni az eljárást. A LIBE bizottságnak egyébként a miénktől eltérő még hosszabb határidő tűnne jogosnak, 24 hónapról beszélnek, a bizottság 12-t akar. Döntő kérdés az is a polgári kezdeményezés kapcsán, sőt talán a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz az egész kezdeményezésből, ha megvan az egymillió aláírás. Képzeljenek el egy mérleget. Most létrehozunk egy szabályozást, amelyben sok-sok alszabály van, amire figyelni kell a, az aláírásgyűjtőknek, nekik is millió szabályhoz kell majd alkalmazkodniuk, és ha mégis ugye a e bonyolultság ellenére öt tagállamból egy millió aláírás összegyűlik, és ez nem könnyű feladat, akkor a polgárok azt fogják kérdezni, hogy mit kapunk mi ezért, hogy együtt dolgoztunk ezen. És erre csak egy levelet fogunk kapni a bizottságtól, hogy jó, meghallgatjuk önöket, vagy meghívjuk önöket egy egyeztetésre, vagy mi? Tehát mi lesz a mérleg másik serpenyőjében? Hogyha egy millió polgár akar valamit, akkor ezt ne lehessen úgy lekezelni a bizottság részéről, hogy azt mondja, hogy pff, jó, foglalkozunk az ügyetekkel hanem köteles legyen a bizottság meghívni őket nyilvános közmeghallgatásra, és érdemben megvitassa a bizottság a kezdeményezőkkel a kezdeményezést, tehát ez gondolom minimálisan elvárható a bizottságtól. A bizottságot persze nem lehet kötelezni arra, hogy végül kötelezően jogalkotást alkosson, ez a szerződésekkel ellentétes lenne. A bizottságnak szabadsága van abban, hogy kezdeményeze vagy sem jogalkotást, de valamilyen kötelező eljárást bele kell tenni a mérleg másik serpenyőjébe, hogy a polgárok, akik megszervezték magukat, akkor is, hogyha negatív választ kapnak, akkor is úgy érezzék, hogy komolyan meghallgatták őket, valahol beépítik a gondolataikat valamibe, és mert ha nem kapnak semmilyen garanciát, akkor több frusztrációt fog okozni ez az eszköz, mint demokratikus előrelépést. Tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy minimum közmeghallgatás kötelező legyen az aláírások összegyűjtése után. A kérdés nyilván az, hogy nekünk a petíciós bizottságnak van ebben az ügyben konkrét feladatunk. Valószínűleg igen. Diana Wallis úgy gondoljuk, és én úgy gondoljuk, hogy a petíciós bizottság tipikusan a polgári kezdeményezések befogadásának helye kéne, hogy legyen. Nekünk aktív szerepet kell játszanunk, játszanunk ebben az eljárásban, és szerintem a parlamentet, nyilván a többi bizottsággal együtt, főleg mi képviselhetnénk ezekben az ügyekben, és mi lehetnénk a garancia arra, hogy ezek a közmeghallgatások valóban megtörténjenek, a bizottság valóban reagáljon a kezdeményezésre. Tehát mi felügyelhetnénk az eljárást, gondolom. Ezek a legfontosabb gondolatok a jelentéstervezetünkben, és megpróbáltam ezt világosan önöknek előterjeszteni, hogy az eddig lezajlott bonyolult viták a shadowkkal, különböző bizottságokban végül is miben ö, ö, fogalmazódott meg, mi a lényeg annak, amit akarunk, és mi az, amit még be kéne ebbe építeni, az önök véleménye is ugye ide tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. 5 percet kaptunk a tolmácsoktól. Köszönöm szépen a türelmüket. És most angolul fogjuk folytatni, amennyiben úgy gondolják továbbra is, hogy vitázni kívánnak.